Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kedves kollégák, akkor kezdjük el a munkát. A napi rendet kiosztottuk, vannak-e módosító kívánságok, amennyiben nincs, akkor a kettes napi rendi pontra rátérünk. A legutolsó ülés jegyzőkönyvének elfogadása. A szokásoknak megfelelően, ha az ülés végéig nincsenek kifogások, akkor a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük. Következik a hármas napi rendi pont, az elnök bejelentései. Először is a mai ülés élőben követhető, úgyhogy ha valaki nagy rajongója ennek a témának, akkor figyelemmel követheti a vitákat. E, ezen kívül van egy e, levelezési lista, hogyha ezt e, valaki megkívánja nézni, hogy mi történt, akkor a titkárság majd rendelkezésre fog állni, és akkor bejelenteném, hogy az EU tárgyalásai a szülött szigetekkel megkezdődtek. A 2007-es mandátumnak megfelelően az ázsiai országokra vonatkozóan, és a kevésbé fejlett országok egy kérelmet nyújtottak be a TRIPS szóval kapcsolatosan, konkrétan a gyógyszerekre vonatkozóan egy kivételt szeretnének, és erről kell majd, vagy ezt kell majd biztosítanunk, és ennek megfelelően a VTO keretein belül dönteni kell a TRIPS-ről az elemzést követően. A zöld árukról majd a későbbiekben még szó lesz. A bizottság tegnap egy útmutatót tett közé az Izraelből és a megszállt területekről származó gyógyszerekre vonatkozóan a Golán, Fensík, illetve a Gáza övezet, valamint Cisziordánia területéről származó gyógyszerekről van itt szó, tehát egyértelmű, hogy az izraeli megszállt területekről származó gyógyszerek megfelelnek-e. Ez a parlament kívánságát követi, ez az útmutató, amit már egy jó ideje előterjesztettünk, és a monitoring csoport november 17-én még erről tovább fog tárgyalni. Ezen kívül egy delegáció járt Japánban a múlt héten, egy nagyon zsúfolt, sűrű programot bonyolított le, és több magas szintű tárgyalást folytatott a japán kormány, és parlament képviselőivel, a szakszervezetekkel, az ipar és a gazdaság képviselőivel, az EU-Japán tárgyalások is természetesen a napirenden szerepeltek, és nyilvánvaló, hogy vannak jelentős különbségek a törekvési szintek, illetve az elvárások tekintetében az EU és Japán között, különös tekintettel. Néhány japán oldalról tett nyilatkozatról, ami a benchmarkokat illeti. Ez részünkről teljesen elvetettük. A TPP tárgyalások tekintetére való tekintettel, Szerintem ez a nyilatkozat mindenkit, mindenkihez eljutott, és majd a külügyi szakbizottság is egy jelentést fog ezügyben készíteni. Tehát ezek lettek volna a bejelentéseim. A negyedik napi rendi pont következik. A környezeti árukra vonatkozó tárgyalások lefolytatása, illetve a vto n belül az ezzel kapcsolatos megállapodás. Erről már július 8-án 2014-ben folytattunk vitát, illetve akkor indultak ezek a viták, és 17 partner 10 fordulóban megvitatta ezt a témát. Az INTA is figyelemmel kísérte ezeket a tárgyalásokat, remélhetőleg, hogy a COP 21 tükrében, Párizsi, tehát Párizsi zsúcs találkozó tükrében, és a Nairobi találkozó tükrében ez a téma, tehát a kenyezeti áruk témája előre tud lépni, és a kereskedelem és fenntartható fejlődéssel foglalkozó részleg képviselője majd erről részletesebben be fog számolni, és megadom a szót a kollégának. Üdvözlöm! Köszönöm szépen! Jó napot kívánok mindannyiuknak! Nagy örömmel ismertetem a környezeti áruk tárgyalásainak az állását tíz kört tartottunk eddig, tíz fordulót egészen rövid idő alatt, alig több mint egy év során. És az ambiciózus tárgyalások ambícióit tükröződtek a célokban és az időzítésben is. A hát, decemberi WTO megállapodások előre fogják ezt mozdítani, és úgy gondoljuk, hogy a környezetvédelmet, a zöld növekedést szolgálják ezek az egyeztetések. Az az érzés alakult ki, hogy itt egyedülálló pillanat áll előttünk, tehát most vagy soha, nagy elhatározottsággal most tudjuk legalábbis politikai szinten a WTO miniszterei elé vinni döntésre ezt a kérdést. És a vámtarifákat akár nullára is készek vagyunk csökkenteni a siker érdekében, hogy ezeket a környezeti árukat olcsóbban és szélesebb körben lehessen forgalmazni. Ennek határozott környezetvédelmi indokoltsága van, és reméljük, hogy egy élő megállapodás születik majd, amely felülvizsgálati záradékkal lehetővé teszi, hogy a piaci fejlemények vagy a fogyasztói igények alapján felül tudjuk vizsgálni valamint a nem vám típusú akadályokat is szeretnénk lebontani az áruk és a szolgáltatások útjában. Azt gondoljuk, hogy a vállalkozásainknak ez jót fog tenni. Az Európai Unió a legnagyobb exportőre és egyben importőre is a környezeti áruknak. Úgy gondoljuk, hogy ez a vállalkozásoknak és a fogyasztóknak egyformán jót fog tenni. Ennek ellenére kiegyensúlyozott megállapodásra törekszünk, tehát nem lettünk naívak az érintett áruk körében. Itt hiteles környezetbarát termékekre kell, hogy gondoljunk, amelyeknek gazdasági, illetve munkahelyteremtő előnyei is lesznek az EU polgárai számára. Az utóbbi WTO fordulóban az EVDO főigazgatóval egyeztettük ezt a kérdéskört, aki üdvözölte a tárgyalásokat, és Nairobiban év előtt, az év vége előtt szeretné ő is lezárni ezt a WTO titkársága egy plurilaterális megállapodást segít velünk együtt elő, amelyhez csatlakozhat majd a többi WTO tag. És úgy gondoljuk, hogy egy e, MFN alapú megállapodás a tagság támogatását is megkapja. A maradék másfél hónapban kell a hátralévő egyeztetéseket lebonyolítani Kína nem könnyű partner, tudjuk, hogy sürgős környezeti kihívásokkal küzd otthon is, de ugyanakkor a csoporton belül a legmagasabb vámakadályokkal jellemezhető, tehát ezért is lenne fontos megállapodni. Köszönöm a szakbizottságnak a monitoring munkacsoport létrehozását, ez nagyon sokat segít, és a szakmai egyeztetéseket ebben a körben folytatjuk majd, most pedig visszaadom a szót, várom a kérdéseket. Köszönöm szépen, most az előadóknak adom meg a szót. Köszönöm elnök úr, és köszönet a bizottságnak, hogy bemutatta a témát. A monitoring csoportot felállítottuk, és ez egy nagyon hasznos alkalom volt arra, hogy az eszmecsérét megkezdjük. Általános megközelítésként, ahogy az elnökér is mondta, számunkra nagyon fontos ez a megállapodás. Ezért mindenképpen támogatjuk azt, hogy aláírása kerülhessen ebben az időszakban, hiszen ennek a megállapodásnak a megkötése az valóban feltétele lehet a Párizsi konferencián egy hasznos megállapodás megszületésének. Mindenképpen támogatjuk a bizottság és a többi partner munkáját, melynek célja, hogy sikeresen lezáruljon ez a tárgyalás. Néhány egyéb megjegyzésem lenne azzal kapcsolatban is, ami már elhangzott. Az első legérzékenyebb kérdés hogyan tudjuk meghatározni, hogyan tudjuk definiálni, amennyire csak lehetséges, hogy melyek azok a termékek, amelyeket környezetbarát vagy zöld terméknek nevezhetünk. A legsúlyosabb aggája ezzel a témával kapcsolatban az, hogy ezt a megállapodást kihasználnák, és olyan termékeket is a megállapodás hatája alattinak tekintetnének, amelyeket szeretnének más célral bevezetni. Ezért számunkra nagyon fontos, hogy ez a jellemző fennmaradjon. Pontos definíciót kéne esetleg egy rövid listát felállítani ezen környezetvédelmi termékekről, egy nyílt listát, amihez később hozzá lehetne adni egyéb termékeket. Az első kérdésem. A megállapodást meg kellene nyitni más országok számára is olyan országok számára, amelyek számára fontos, hogy a tárgyalás részesei legyenek. Az önök véleménye szerint melyek azok az országok, amelyek elsőként csatlakozhatnának, amelyeknek a fontos a szerepe ami velünk kialakított kapcsolatok tekintetében. Harmadik megjegyzésem. Itt is csatlakoznék az elhangzottakhoz a munkaerőpiacra való hatása ennek a megállapodásnak. Emiatt, vagy ennek mérésére jó lenne, hogyha megvizsgálnánk legalább azokat a termékeket, amelyek a legfontosabbak a mi iparunk számára, a mi foglalkoztatásai szintjeink számára. Tehát kéne egy olyan mérést végezni, hogyha ezeknek a termékeknek a behozatát liberalizáljuk, milyen hatása lesz ennek a munkaerő világára. Osztjuk a bizottság megközelítését, hogy túl kell lépni a tarifáris akadályok csökkentésén, mert vannak más akadályok is, nagyon jól tudjuk ezen termékek tekintetében. Hasznos ezt az eszközt használni, a környezetvédelmi termékekre vonatkozó megállapodás hasznos lenne arra is használni, hogy megkönnyítsük a technológia cserét, Tudjuk, hogy ennek jelentős hatása lehet a szolgáltatásokra. Még egy legutolsó megjegyzés. Fontos, hogy eh, a megállapodás megszülessen. Azért is, mert ez egy első példa lenne arra, hogy konkrétan mi hogyan értelmezzük az új kereskedelmi stratégiát az Európai Unió részéről. Nem sokára lesz erről a témáról egy megbeszélés. Úgyhogy gondolom, hogy emiatt is nagyon fontos, hogy sikeresek legyünk ebben a témában. Köszönöm. Nincsen túl sok időnk, úgyhogy az árnyék jelentéstevőket szeretném megkérdezni, hogy kívánnak-e szólni Felner kolléga? Köszönöm szépen. Igyekszem rövid lenni, hogyha nincs túl sok időnk. Először is én is nagyon örülünk, hogy ez megtörtént több éve, már szóltunk arról, hogy valamit tennünk kell ezen a területen. Több magas rangú diplomatával is eh, találkoztunk, akik azt mondták, hogy a WTO keretein belül megpróbálták előrevinni ezt a témát, de nagyon nehezen tudtak dűlőre jutni a listával kapcsolatosan. Mindenre tekintettel nagyon lenyűgöző, hogy idáig jutottunk eh, viszonylag rövid idő alatt, de az ördög a részletekben, a listában rejlik, tehát hogy milyen termékekről van szó. Ha meghallgatjuk, hogy egyáltalán milyen termékekről van szó, a konyha asztaltól a politikai szintekig az egyes tagállamokban, akkor hogyan tudjuk az embereket rábírni, hogy kerékpárt használjanak, és fát, ne műanyagot vagy betont. Tehát ez egy nagyon kényes kérdés. A kerékpár, az elektromos autók, a több fa termék. Ez csak az egyik kérdés. Hogyan vélekedik mindenről a bizottság, ugyanis hogyha a vámtarifákról beszélünk, akkor a fogyasztói érdekeket a gyártói érdekekkel kell valahogy egyensúlyba hozni. És ez a környezeti elem, ami nagyon fontos. A bizottság például azt mondja-e, hogy a vámtarifákat meg tartjuk a jelenlegi szinten az elektromos autók esetében, akkor hogyan érvényesül a környezeti elem? Hogyan fogja a bizottság ezt az értékelést elvégezni? Ugyanis számos termék esetében teljesen egyértelmű a helyzet, például a kerékpárok esetében. De nem biztos, hogy kereskedelmi szempontból is mindenki osztja ezt a nézetet. Én ezt megértem, de a bizottság hogyan fogja ezt érvényesíteni? Tehát a fogyasztói és gyártói érdekek hagyományosan fontosak, de most egy új elem is belép, nevezetesen a környezeti cél ezen megállapodás kapcsán. Elnök, köszönöm szépen, Stabáti kolléga. Én is rövid leszek. Az ECR pozitívan értékeli a megállapodást a kereskedelem felé, ez egy pozitív lépés, és ennek jótékony hatása lesz a környezetre is, amit mindenféleképpen üdvözölni kell. A véleményünk szerint a kereskedelmi megállapodásokat a lehető legtöbb részvevőnek, partnernek támogatnia kell, és ebből a szempontból üdvözlők a kezdeményezést, és a frakció nevében különösen üdvözlöm, hogy előre léptünk a környezeti áruk, termékek tekintetében a megállapodás kapcsán. Itt minél több terméket és szolgáltatást szeretnénk bevonni a megállapodás körébe, és e tekintetben ez egy ambiciózus megállapodás, és a kérdésem a bizottsághoz a következő, átfogó megállapodásra törekszenek, és hogyan látják ezt megvalósíthatónak egyelőre ennyit. Madame Mina. Köszönöm szépen, Mina asszony. Köszönöm, elnök úr. A bizottságnak nincs kompetenciája, nincs felhatalmazása arra, hogy kereskedelmi megállapodásokat kössön. És a Lisszaboni szerződés ellenében mi nem léphetünk. Nagyon kritikusak vagyunk a belső európai piacra történő hatás tekintetében, ezért szeretném hangsúlyozni, hogy mi kritikusak vagyunk e tekintetben. Először is szeretnék beszélni a demokratikus ellenőrzésről. A környezetvédelmi termékeket könnyen kell, hogy lehessen alkalmazni gyorsan vannak esetleg olyan termékek, amiket be kell venni a listába, vannak olyan igények, amelyek a környezet szempontjából pozitívak. Hogyan lehet megvalósítani, hogyan lehet garantálni a demokratikus ellenőrzést a felvizsgálati folyamat során? a szolgáltatások fejezete tekintetében is hangzott hogy ez egy érzékeny kérdés, de ezzel kapcsolatban semmilyen reakciót nem kaptunk a bizottságtól, és erre szeretnék most rákérdezni. Köszönöm. Köszönöm. A liberálisok részéről van valaki? Nincs. Akkor most én kell, hogy beszéljek a zöldek részéről. Senki ne aggódjon. A Mászöm biztos asszony részvételével hamarosan kezdődik a meghallgatás részemről. Jól értem a bizottság indoklását, hogy mennyire pozitív ez a téma, foglalkozunk a környezetvédelemmel, én is egyetértek ezzel, hogy ez rendkívül pozitív. De azért nem szabad a környezet szót arra felhasználni, hogy mindent legitimizáljunk, minden liberális kereskedelmet, és hogy csökkentsük a kereskedelmi akadályokat azokban az értekelésekben, amelyek a terméklistákra vonatkozóanak, Szinte ugyanannyi olyan termék szerepel a listában, amely kétség kívül szolgálja a környezetvédelmet, mint olyan termék, amely nem szolgálja a környezetvédelmet. Ezért én teljes mértékben támogatom az előadó hozzáállását, mozgálasszony hozzáállását, a tekintetben, hogy sokkal pontosabban kell, hogy fogalmazzunk, sokkal pontosabb termék és szolgáltatás listát kell, hogy összeállítsunk a megállapodás tekintetében. És így tudjuk biztosítani, hogy a megállapodás valóban a környezetvédelmet támogatja, támogatja a kereskedelmet is, de ne legyen egy olyan megállapodás, amely a környezetvédelemre hivatkozva általában a liberális kereskedelmet támogatja. Megint azt következik. Noi non abbiamo un, uno Nincs árnyék előadónk ebben a témában ezért most nem nyilvánítunk véleményt. Köszönöm. Az NF-től nincs itt képviselő, úgyhogy ezt asszonynak adom meg a szót a bizottság részéről. Your comments and, and... Köszönöm szépen az észrevételeket, illetve a kérdéseket is. Kezdjük az áruk jegyzékével és a barát jelleg hitelességével az EU a tárgyalások során természetesen egy összeállított listát használ erre, és a többi tag is beleszól ennek az összetételébe. Meggyőződésünk, hogy a végső listán nem tűnhetnek fel az atomreaktorok és egyéb kétes termékek sem. A Környezetvédelmi Főigazgatóság velünk együtt részt vesz a tárgyalásokon, és számos környezetvédő szakembert is bevontunk, hogy a jegyzék valóban hiteles legyen. A második kérdés, hogy más országok számára mennyire nyitott ez a megállapodás, illetve hogyan ösztönözzük a csatlakozásukat. Több országban igyekeztünk népszerűsíteni, Ázsiában, Latin Amerikában műhelyeket szerveztünk, workshopokat tartottunk, hogy felhívjuk az érintettek figyelmét a lehetőségre, és aztán Malajziát, Vietnámot, Tájföldet, Csillét, Mexikót, Kolumbiát is értesítettük, igyekeztünk őket bevonni, de nagyon fontos, hogy aki oda látogat ezekbe az országokba, hozza szóba ezt a lehetőséget. És aztán az ENSZ-en keresztül is népszerűsítjük a programot, igyekszünk elősegíteni a csatlakozást rátérek a harmadik kérdés, a munkahelyteremtés, a vállalkozások helyzete kontra környezetvédelmi megfontolások. Ahogy említettem, számunkra az az irányadó, hogy a környezetvédelmet szolgáljuk, és ezért megújuló technológiákra, illetve eljárásokra összpontosítottunk, mert ezeknek van a legnagyobb kihatások. De vannak a biciklihez, a gépkocsikhoz hasonlóan megfontolástól függően környezetbarátnak tekinthető, vagy nem annak tekinthető termékek. Tehát el kell dönteni, hogy rákerüljenek-e a listára, és a munkahelyek fenntartása szintén fontos, tehát egy kiegyensúlyozott megállapodásra és fenntartható környezetvédelemre törekedünk és végül pedig a szolgáltatások, illetve a szolgáltatók és a munkavállalók helyzetének a kiegyensúlyozott képviselete érdekében szeretnénk gondoskodni róla, hogy ne csak olcsók legyenek ezek a termékek, hanem megfelelően kerüljenek üzembe, és megfelelően használjuk őket. Tehát ezért is fontos, hogy szakmérnöki támogatás álljon emögött, de úgy gondoljuk, hogy ezt a nehéz kérdést nem lehet évvégéig rendezni, hanem egy munkaprogram a jövőben tovább folytatja az egyeztetéseket itt az Európai Parlamentben és a monitorozó munkacsoportban. Köszönöm szépen. Moszkau asszony. No, no, no, no particular. Különösebb megjegyzésem, reakcióm nincs. Várjuk a fejleményeket, reméljük, hogy hamarosan ezeket tényleg láthatjuk, és hogy a Párizsi konferencia előtt még megszületett ez a megállapodás. Hamarosan tudni fogjuk ezt, hogy megtörténik-e, úgyhogy várjuk a híreket. Bien, je vous merci. Rendben, köszönöm. Miközben várjuk Mászra Mászony érkezését, kávét, teát senki nem ihat, mert most már ezt nem kapjuk. Vizet ihatunk, és várunk pár percet, hogy megérkezzen Mászra Mászony. Köszönöm, hogy Liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte nehmen Sie wieder Platz. Und, äh, kedves kollégák, kedves vendégek, kérem, foglalja mindenki helyet, és vessen véget a beszélgetésnek, ugyanis egy nagyon érdekes része következik az ülésünknek örömömre szolgál, hogy Malmström biztos asszonyt ismét üdvözölhetem. Október 15-én már az új kereskedelmi stratégiáról tartott egy előadás, és azóta volt időnk végig gondolni, hogy a jövőben a kereskedelem politikát hogyan tudjuk méltányosabbá, igazságosabbá tenni. Egy új megközelítésről van szó, és itt a kihívás alapvetően módosul a kereskedelem politikában, hogy az egyre fokozódó globalizáció és a szabályozási igény tekintetében hogyan járjunk el, illetve a globális ellátási láncokat hogyan kezeljük a kereskedelem 70%-a már a szolgáltatások területén valósul meg, tehát a globális láncolatokat másképp kell majd kialakítani, és a kereskedelem, kereskedelmi megállapodásokra vonatkozóan is végig kell gondolnunk, hogy hogyan kívánunk válaszolni a különböző kihívásokra, az új értékek, érték alapú kereskedelem politikára. Ezt csak akkor tudjuk megvalósítani, hogyha biztosítjuk, hogy a társadalmunk, az állampolgárok is részt vesznek, illetve velük párbeszédet folytatunk, fokozzuk az átláthatóságot a korábbiakhoz képest. Malmström asszony, remélem, hogy egy produktív párbeszédben vesz majd velünk részt, ami a TT TTIP-et illeti, ott is történtek előrelépések, a kereskedelmi mandátum, a tárgyalási mandátum megjelent, a jövőbeni kötelezettségvállalások, és tehát a mandátum nyilvános, és január 1-től az alapvető tárgyalási dokumentumok is megjelennek, ami nem csak egy egyedi eset lesz, hanem a többi megállapodásra is majd vonatkozni fog, ami az értékorientációt illeti. A fenntarthatósági fejezet is érvényesülni fog, mind ahogy ez történik a TTIP megállapodás esetén, és múlt hét óta már egy új, új szelek fújnak. Nagyon fontos, hogy egy új kereskedelempolitikai stratégiáról mindenre tekintettel tárgyaljunk, és remélem, hogy megfelelő erőforrásokkal rendelkezik a bizottság mindennek megvalósítására, és hogy ezeket a terveket, elképzeléseket tartalommal is megtölti az új kereskedelem stratégia is a közeljövőben majd tesztelésre kerül. Zapia, Santos asszony a Business Europe részéről, Kár asszony az etük képviselője, Tom Jenkins utódja, őket mint meghívott előadókat, és González asszonyt is szeretettel üdvözlöm, aki egyébként már többször részt vett Európa parlamenti vitákban. Tehát a négy szakértőnket üdvözlöm, és végezetül a bizottság részéről még egyszer örülök, hogy a biztos asszony jelen van, éppen ezért meg is adom önnek a szót, és sajnálom, hogy tovább nem tud velünk maradni Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim, üdvözlök mindenkit. Nagyon örülök, hogy megint itt lehetek, és szeretném megköszönni a meghallgatás megszervezését. Ahogy az elnök úr is mondta, néhány héttel ezelőtt beszéltünk erről, közvetlenül azután jöttem, hogy megszületett a stratégiáról szóló döntés. Nagyon hasznos, hogy újra találkozhatunk. Egy 40 oldalas dokumentumról van szó, megértem, hogy kevés idő át rendelkezés, hogy átolvassák. Ez a második lehetőség, de remélhetőleg újabb lehetőségek is majd előttünk állnak, hogy a szöveg bizonyos elemeit megtárgyaljuk. Az utolsó találkozóhoz képest sok kontextusban tudtam tárgyalni a stratégiáról. A legtöbb reakció, természetesen nem minden reakció, de a civil társadalom részéről, a szélesebb politikai kontextus tekintetében nemzeti parlamentek, tagállamok pozitívak voltak ezek a reakciók, ez rendkívül jó számunkra. Általánosságban az volt az értelmezés, hogy amit ma javaslunk, az pozitív és fontos a kereskedelmi érdekek szempontjából. Persze az is érthető, hogy nem a kihívás az nem azt jelenti, hogy egy szép dokumentumot kell összeállítanunk, hanem hogy ezt a gyakorlatban meg kell valósítanunk. Végén asszony munkáját várjuk, illetve az összes árnyék előadó munkáját, hogy le lehessen zárni majd ezt a munkát. Meg szeretnénk ismerni az önök prioritásait, elképzeléseit, és megvizsgáljuk azt, hogy hogyan lehet ezeket beilleszteni. Mindenképpen együtt kell, hogy dolgozzunk a végrehajtáson. Úgyhogy várom ezt a közös munkát a következő hónapokban. Azt is szeretném üdvözölni, hogy sok ismert szakértőt, elméleti szakembert hívtak meg, hogy ezt a témát megtárgyalják. Sajnálatos módon nem tudok az egész ülésen itt részt venni, de a bizottság képviselői itt maradnak, és a kérdésekre is választ tudnak adni amikor a jelentéssel elkezdtünk foglalkozni, felmértük, hogy milyen is a kereskedelem helyzete, körülbelül egy évvel ezelőtt, kicsit több, mint egy évvel ezelőtt. És a Juncker bizottsági jelentés szemüvegén keresztül vizsgáltuk a helyzetet, ez politikusabb és átláthatóbb megközelítés jelentett. Egyetettünk a kormányokkal, nemzeti parlamentekkel, és több száz érdekelt félel az elmúlt évben több véleményt begyűjtöttünk, több tényt több begyűjtöttünk a kereskedelemről általában. Az első legfontosabb megállapítás, hogy természetesen a kereskedelem rendkívül fontos az európai közösségre. Hét foglalkoztatásból egy az exporthoz kapcsolódik átlagban, egyéb termékek, szolgáltatások előállítására 18%-kal foglalkozik az alkalmazott embereknek, az export növekedés a hatályba lépéshez képest 15%-os, és a következő évtizedekben a növekedés alapja mindenképpen Európán kívülről várható, úgyhogy ezért is dolgoznunk kell ezen a stratégián. Szeretném még egyszer megerősíteni, hogy nyitottak vagyunk a tekintetben, hogy fokozzuk a kereskedelmet. A második megközelítés az volt, hogy változik a gazdaság természetesen az európai és a világgazdaságban szolgáltatások szerepe növekszik a kereskedelemben, különösen a digitális szolgáltatásnak, szolgáltatásoknak új szerepe van a napi életünkben. És természetesen képzett szakemberekre van szükségünk, olyan szakemberekre, akik tudnak a határokon túl is dolgozni, ezért a mobilitási aspektust is megvizsgáltuk. Az új jelenségeket természetesen figyelme kell, hogy vegyük a stratégia tekintetében. Az európai fogyasztók számára fontos, hogy kik készítik a termékeket, amelyeket használnak. Aggályos számunkra a, például a bangladesi gyári körülmények aggodalmasak számukra, és aggályos számukra az is, hogy milyen környezeti lábnyomot hagynak ezeknek a termékeknek az előreállítása, hogy milyen veszélyeztetett fajok vannak a világban, és ezért nagyon fontos az értékek szempontjából ezeket a szempontokat is figyelembe venni. Korábban nem igazán foglalkoztunk ezekkel az aspektusokkal, elkezdtük ezeknek a figyelembevételét, de talán nem tettünk eleget. Intenzív párbeszéd folyt a TTI témájában egész Európában, és az egyéb, hogyha megnézzük a tárgyalásokat, ezeken a tárgyalásokon is felmerült az, hogy a kereskedelem hogyan hat a napi életünkre hogyan tudjuk ellenőrizni ezt a folyamatot, hogyan tudunk bízni a tárgyalási folyamatban, és hogyan lehet ezt kommunikálni a polgárok számára. Ezért a közleményünkben ezekre a kérdésekre kívántunk választ adni. Három elvet állítottunk fel, amely a jövőbeni kereskedelmi stratégia alapja kell, hogy legyen és a tárgyalások során ezek végrehajtását hangsúlyozzuk. Hatékonyság, a kereskedelmi politika hatékonyabb lesz, mert a mai akadályokkal fog foglalkozni. A megállapodásoknak a korábbiakhoz képest jobban kell a szolgáltatásra, a digitális kereskedelemre és a mobilitásra koncentrálnia. Hogyha biztosítjuk azt, hogy mindenki a javak megfelelő, korrekt részét megkaphatja, ezzel is fokozzuk a hatékonyságot új eszközöket vezetünk, vezetünk be, informatikai eszközöket, és új támogatásokat a kisebb vállalkozások számára, hogyha hiába jó a megállapodás, ha senki nem tudja használni. A munk- kereskedelemhez kapcsolódó munkahelyi kérdések tekintetében a dolgozóknak előnyös a kereskedelem, de a globális kigazítási alapot is kell, hogy használjuk, hogy kompenzáljuk azokat a problémákat, amelyek fölmerülhetnek Szorosabban együtt kell, hogy dolgozzunk az Európai Parlamenttel, a tagállamokkal is, és más érdekelt felekkel is, hogy azt tudjuk biztosítani, hogy a stratégia és a megállapodás megvalósul. A második elv az átláthatóság. Bizalmat kell, hogy építsünk a kereskedelmi politikában. Ennek a leghatékonyabb módja, hogyha bemutatjuk, hogy miről tárgyalunk, és mindenki hozzáférhet -e ezekhez az információkhoz. Itt jelentős előrelépések történtek a TTIP tekintetében, ahogy az elnök úr mondta, nem csak a parlament tekintetében, hanem más érdekelt felek eh, kapcsolatban is. Online hozzá lehet férni a dokumentumokhoz, intenzifikáltuk az érdekelt felekkel való egyeztetést. Ugyanezt kívánjuk megtenni az összes tárgyalás tekintetében az új stratégiára vonatkozóan. A legfontosabb dokumentum mindenki számára rendelkezésre fog állni online. Még szorosabban együtt kívánunk dolgozni az Európai Parlamenttel, a TTIP monitoring csoport munkája fokozódni fog minden tárgyalási forduló előtt és után, és más tárgyalások esetén más monitoring csoportok is így fognak dolgozni. A harmadik elv az érték, tehát hatékonyság, átláthatóság és érték. A befektetés, a munkahelyteremtés szempontjából fontosak ezek az értékek, de a saját elvértékeinek is meg kell, hogy mindez feleljen. Tehát Európai Uniós jogokat nem korlátozhatunk például, nem lehet olyan kereskedelmi megállapodást kötni, amely csökkenteni a fogyasztóvédelmet, a környezetvédelmet, a szociális védelmeket. Bármilyen ehhez képest történő változás csak pozitív lehet a jelenlegi befektetésvédő megállapodásokat új rendszerbe kívánjuk illeszteni. A bizottság erről tegnap hozott döntést, néhány órán belül ezt közé is tesszük a honlapunkon. A kereskedelmi politikát nem csak az Európai Unión belül, hanem Európai Unión kívül is arra kívánjuk használni, hogy az emberi jogokat, a, a dolgozói jogokat, a környezetvédelmet támogassuk ezért a preferenciális elveinket és a korrupció ellenes fellépésünket is erősíteni kívánjuk ezzel a kereskedelemmel. A közlemény utolsó része magukkal a tárgyalásokkal foglalkozik. Keményen dolgoztunk, rövid távon is, a Nairobi körre való fölkészülés tekintetében, és ezt követően is az Európai Unió nagyon aktív volt, és remélhetőleg megállapodás fog születni. Ugyanakkor ez azt is jelenti, hogy kétoldalú megállapodások támogathatják hosszú távon a többoldalú megállapodást. Nyitottak, á, á, nyitottak vagyunk a tekintetben, hogy mások is csatlakozzanak, ha az ambíció, ambíció szint teljesül. A TTIP tárgyalásra gondolunk, a japáni, kínai befektetési tárgyalásokra gondolunk, megnyitottuk az ajtókat ezek tekintetében ázsiai, a csendes óceáni területek, Ausztrália, Új-Zéland is belépett, Latin Amerika is, bizonyos néhány meglévő megállapodást modernizáltunk, Törökország, Mexikó és Chile érintette tekintetben. Kínával befektetési megállapodást kötöttünk, és nézzük a lehetőséget, hogy Tajvannal és Hongkonggal is megkössük a megállapodást. Az afrikai partnerekkel is szeretnénk elmélyíteni a kapcsolatunkat elsősorban a kereskedelmi partneri megállapodások keretei között. Ezek az ambícióink, ambícióink nagyon magas szintűek, sok területre vonatkoznak. Most el kell, hogy kezdjük az igazi munkát. Határidők is léteznek azért, hogy mindez teljesüljön. Reméljük, hogy 2017 őszre tudjuk teljesíteni a felővizsgálatot. Ez a közlemény kiadását két évvel fogja követni, egy, évet, egy évvel később fog bekövetkezni, mint hogy az Európai Parlament elfogadja a saját dokumentumát. Ez azt jelenti, hogy elég időnk van, hogy dolgozzunk, de arra nincs időnk, hogy hátradőljünk és pihenjünk. Ahhoz, hogy előrelépjünk, együtt kell, hogy dolgozzunk aktívan, Készen állok erre a közös munkára, készen állok a mai vitára és a következő hónapokban is a hasonló eszmecserékre, és köszönöm a mai kezdeményezést és a figyelmüket. Köszönöm szépen, biztos asszony, ezt az átfogó bevezetőt a stratégiáról, és akkor most a szakértőknek adnám meg a szót. Ők is alkalmat kaptak arra, hogy megvizsgálják ezt a kereskedelmi stratégiát. 10-10 percben kapnak szót. Először is Szápia professzor úr, a Braille Egyetem professzora. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr, hogy lehetőséget kaptam, hogy itt szóljak ezen az ülésen erről az anyagról. Azzal kezdeném, hogy a bizottság közleményét én nagyon pozitívan értékelem, Véleményem szerint ez intellektuálisan egy nagyon megalapozott anyag. Két részre osztanám a hozzászólásomat. Először is a kereskedelem politikáról szólnék, majd a stratégiáról, másodszorban pedig az európai kereskedelmi stratégiáról. Az anyag véleményem szerint megfelelő fogalmi kereteket, keretbe helyezi az európai kereskedelmi politikát, és az gazdasági szereplők számára már nem közelíthető meg egy szűk merkantilista szempontból. A stratégia következtetése az, hogy az áruk és szolgáltatások összefonódnak, és éppen ezért megfelelően kiegyensúlyozottá kell tenni a két fajta kereskedelem között a stratégiát is, különös tekintettel a digitális kereskedelemre. Az anyag is elismeri, hogy globális értékláncolatokhoz globális szabályokra van szükség. A multilaterális rendszer kell, hogy a sarköve legyen az európai kereskedelem politikának. Én egyetértek azzal, hogy a WTO-nak először is tovább kell lépni a Doha fordulón. És azzal is egyetértek, ismét idézem, hogy a fejlődő és feltörekvő gazdaságok hozzájárulásának újraértékelése alapvetően fontos ahhoz, hogy a jövőben a WTO-n belül tovább tudjunk lépni. Sajnos azonban ez egy nagyon kényes politikai kérdés, és egyelőre nem mutatkoznak jelei annak, hogy ezt bárki is komolyan kezelni kívánná. A WTO, tehát még egyszer a sarköve az európai kereskedelem politikának, tisztában vagyunk azzal, hogy a WTO reformra sorul, szorul, ehhez újra kell teremteni az egyensúlyt a fejlődő és a feltörekvő országok között. Minden esetre jó, hogy az anyag is prioritásként fogalmazza meg mindezt, hiszen ez közös feladatunk. A az ebből fakadó nehézségek eh, pedig azt jelentik, hogy eh, a mindennapokban az európai kereskedelempolitika elsősorban a bilaterális megállapodásokra fog irányulni. Ez egy realista megközelítés idézőjelben, ugyanakkor viszont ellentmond annak, hogy a globális értékláncolatok globális szabályozást igényelnek. Tehát két eh, lábon kell állni, két vonatkozásban kell dolgozni, először is a globális szinten, és a VTO-n belül ugyanakkor nehézkes az előrelépés, éppen ezért bilaterális megalapodásokra törekszünk, ez viszont nem ideális. És a VTO 60 alkalommal jelenik meg, 15 alkalommal a multilatáris kifejezés, és 32-szer a bilaterális tehát még egyszer szerintem még azt hangsúlyoznám, hogy a megvalósítás ugye nem megfelelő, ami a földrajzi vonatkozásokat illeti, nem szabad, hogy az egész témát a T-tip uralja el. 20 alkalommal szerepel a T-tip és az USA, Kína az, azonban 17-szer, Japán 10-szer, Ázsia 12-szer, Latin Amerika 9, és Afrika pedig 19 alkalommal, ami hát nem feltétlenül egy kiváló egyensúly. Ami a hozzászólásom második részét illeti a kereskedelem politikai folyamatokat. Itt két fontos elképzelés jelenik meg az anyagban. Az átláthatóság, ami többször már elhangzott, és ez meghatározza tulajdonképpen Marshram asszony munkáját, amióta hivatalba lépett, nem csak azért, mert ez a génünkben van, vagy tükrözi annak a világnak az értékrendjét, ahonnan ő származik, de ez meghatározza a TTIP tárgyalásokat is. Ugyan több kritika is érte. Én üdvözlöm ezt az új megközelítést, de nem vagyok benne biztos, hogy ez minden kritikát kielégít. Az alapvető probléma, amivel szembenézünk a jelenlegi politikával kapcsolatosan, az, hogy ez a múltbeli kereskedelem politikából nőtt ki, ami elsősorban a határintézkedésekre, vámtarifákra épült, és a kereskedelem politikai tárgyalások legitimitása meglehetősen nagymértékű volt. Ezt el is várjuk a tárgyalóktól. A jelenlegi tárgyalások azonban más intézkedésekre, például a szabályozói kérdésekre irányulnak. A kereskedelem politikai tárgyalók mozgástere tehát lényegesen szűkebb, mint a határ intézkedések esetében, és véleményem szerint ez visszaüt, hiszen itt az átláthatóság nem biztos, hogy minden tekintetben érvényesül és elhallgattatja a kritikusok, kritikusok hangját. A tárgyalók nem feltétlenül jelennek meg a nyilvánosság előtt, és számos aggodalom nyilvánul meg a tekintetben, hogy a tárgyalásban résztvevők nem feltétlenül a közérdeket szolgálják, hanem speciális érdekek szolgálatában állnak. Az átláthatóság tehát nem feltétlenül elegendő ezen kritika eloszlatásához, ugyanis a közvélemény változatlanul úgy érzi, hogy itt az ajtók mögött zajlanak a dolgok. Tehát az átláthatóság fontos, de nem biztos, hogy elegendő ahhoz, hogy megnyugtassa az aggódó polgárokat, például olyan intézkedések kapcsán, mint a TTIP. Végezetül pedig, tekintettel arra, hogy a kereskedelempolitikát egyesek nem tartják megfelelőnek, mint ami közérdeket szolgálna, az anyag hangsúlyozza azt az elképzelést is, hogy a kereskedelem mindenki érdekét kell, hogy szolgálja. Ez így jól hangzik, minden esetre érezhető, hogy a szakbizottság, illetve a jelenlegi bizottság szakítani akar a korábbi gyakorlattal, és meg kíván felelni az új kihívásoknak a mindenki érdekét szolgáló stratégia kapcsán. Az előttünk lévő anyag nem túl kevés, túl későn, hanem egy kicsikét úgy érzem, hogy túl sok. És röviden erről néhány szót még zárásképpen elmondanék. Nekem tetszik, hogy a bizottság elkötelezett a tekintetben, hogy a fogyasztóvédelem, a környezetvédelem, a társadalmi kérdések tekintetében nem mehet alacsonyabb szintre egyetlen egy új kereskedelmi megállapodás sem. A kereskedelempolitika gyakorlata tekintetében a bizottság a fenntartható fejlődést, az emberi jogokat is zászlójára tűzi, ezeket mindannyian kívánjuk, és a kereskedelem politika önmagában nem biztos, hogy mindezt el tudja érni. Köszönöm szépen. Professor, for your... Köszönjük szépen, professzor úr. Világos volt a mondani való, illetve az időkeretet is tartotta, Nagyon köszönjük. Santos asszony kapja meg a szót. A Business Europe nemzetközi ügyek eh, felelőse. Köszönöm szépen, elnök úr. Igyekszem én is betartani a 10 perces keretet. A mondani valom egy elsőkörös értékelés az új kereskedelmi stratégiáról. A végleges álláspont kialakulása felé. Néhány fő pontra összpontosítanék, és aztán kitérek majd a részletekre. Ambíciózus a kereskedelmi tárgyalási program, ahogy említette az előttem szóló, olyan program ez, amely mindenki érdekét igyekszik messze menően figyelembe venni. Ez a trade for all, kereskedem mindenki számára. Ezt nem mindig tudja elérni az én meglátásom szerint, hiszen az a célja a kereskedelmi politikának, hogy a vállalkozásaink piacra jutását szolgálja kereskedelmi, illetve beruházási érdekek mentén. Tehát ambíciózus a kétoldalú tárgyalások menete, emellett pragmatikus is, és nagyon pozitívan értékeljük azt, hogy a VTO-s padhelyzetből igyekszünk kilépni az egységes vállalkozási keret ezt szolgálja, illetve egy több oldalú megállapodást van készülőben, ahogyan hallhattuk, illetve egyéb kezdeményezések is felmerültek. De a több oldalú kezdeményezések nem szabad, hogy veszélyeztessék a vto nak a működőképességét, és úgy látjuk, hogy nem is veszélyeztetik, éppen fordítva. A KKV-k játszák a főszerepet. Számos piacon, feltörekvő piacon ott vannak már a nagy cégek, a nagyvállalataink, egyre több KKV-t szeretnénk ott látni, hogy ők is részesüljenek a kereskedelem előnyeiből. Tehát egy KKV fejezet megnyitása kulcsfontosságú a két oldó egyeztetésekben. És persze ez nem csak a kkv szempontjából fő előny, hanem a megállapodást lényegét tekintve is az. Tehát fontos hogy előre mozdítsuk e, a tárgyalások állását, és a KKV fejezet pontosan ezt szolgálja. Szeretnénk a megállapodás előnyein keresztül megismertetni a vállalkozásokkal, hogy számukra milyen pozitívumokat tartogat az, hogy új piacokat tudnak elérni a termékeikkel, szolgáltatásaikkal. És a kereskedelmi, illetve beruházási politika szempontjából tudjuk ahogy hallottuk is, hogy egyre globálisabbá válnak az ellátási láncok és kulcsfontosságok a szolgáltatások, nem önmagukban, hanem a gyártás kiszolgálása miatt. Egyre innovatívabb a gyártás folyamata. Ez azt jelenti, hogy itt már nem csak termékkínálat merült fel, hanem a szolgáltatások kínálata is alapvető jelentőségre tett szert európai, sőt világméretekben. Tehát nagy mértékben támogatjuk a világméretű liberalizációt a termékek és szolgáltatások körében, mert ezek egy irányba mutatnak. És aztán a beruházások terén ott nem egyértelműen pozitív a kép. A biztostól az új beruházási rendszer ismertetőjét vártuk ma, és megértjük a felmerült vitapontokat, illetve az ISDS e körül kibontakozó vitát. Úgy gondoljuk, hogy a saját cégeink harmadik országokban való beruházásainak az érdekét nem támogatja kellőképpen ez az új elképzelés. Tehát egy kicsit messzehatóbb terveket sürgetnénk. Felmerült már, és szerintem is fontos, hogy természetesen nem ellenezzük, hogy a kereskedelmi politikában egyre többeket vonjunk be, illetve a segítségükkel fejlesztük ezt a területet, a KKV-kre gondolok például, illetve az átláthatóságra. Ekközben viszont hatékony és eredményes is kell legyen a munkánk. És az erőforrások kérdése az egyik kiemelt témakör. A kereskedelmi főigazgatóság nagyon sok erőforrás problémával küzdik már is, ezt rendezni kell. Tehát, hogyha 2017-ben pozitív értékelést szeretnénk, akkor az erőforrásainkat az új kereskedelmi politika és stratégia szolgálatába kell állítanunk. És természetesen szeretnénk, hogyha minél nagyobb részben a közvélemény is megismerhetné a tárgyalások eddigi eredményét, de már is leszögezem, hogy az európai érdekek nem sérülnek, sőt a tárgyalások menetében. Az a célunk, hogy nyílt és publikus egyeztetések folyjanak, és a másik oldalon mégsem minden erre vonatkozó anyag az, tehát itt némi ellentmondás van, de igyekszünk ezt egyensúlyban tartani. Konkrétan a tárgyalásokról, ahogyan már hallhattuk, szeretnénk a kereskedelmi megállapodásokban új elemekre összpontosítani, a szabályozás is egy ilyen elem. Ez fontos az üzleti körök számára, és nem arról van szó, hogy lejjebb szállítanánk a normákat, hanem azt szeretnénk, hogyha a kereskedelmi megállapodás a vállalkozásaink előnyére válna. Most már nem a vámok jelentik a fő akadályt a kereskedelem útjában, tehát hogyha ragaszkodunk a hagyományos elképzelésekhez, akkor szem előtt évesztjük a fontos szempontokat, és nem tudjuk elősegíteni a vállalkozásaink piacra jutását. Aztán a szabályozást tekintve fontosnak tartjuk, hogy élő megállapodásokkal rendelkezzünk. Korea jó példa erre. Miután megállapodtunk, egyes konkrét ágazatokban új akadályok sora jelent meg, tehát tovább kellett tárgyalnunk, hogy ezeket rendezzük. És mechanizmusokat vezettünk be a szabályozás jövőbeni akadályainak a megelőzésére. A kereskedelm és beruházás tekintetében azt mondhatom, tudjuk, hogy az ISDS körül nagyon sok egyeztetés zajlott, különböző viták alakultak ki, és felmerült, hogy a többi cég a nemzeti vállalkozásokhoz képest a nemzetköziek kerülnének, illetve a külföldi vállalkozások előnybe kerülnének. Fontos, hogy a beruházásokat védjük, és tudjuk, hogy nem minden ország működik jogállamként. Európában szilárd jogkövető szabályozás zajlik, ez nem igaz a világ minden országára. És hogyha a TTIP mentén folytatjuk a tárgyalásokat a bizottsági javaslat szerint, akkor az az aggályunk, hogy a jelenlegi javaslat, és itt most a lényegről, és nem az eljárásról, vagy a formalitásokról beszélek, úgy gondoljuk, hogy a szabályozási teljhatalom előírása az problémát jelenthet a külföldi beruházások során a saját cégeink számára. És ez egybecseng itt a parlamentben elhangzott aggodalmakkal is, hogy az európai államokat, illetve kormányokat beperelhetik esetleg a külföldi cégek, beruházók, és ezt meg kell akadályozni, de ez a másik oldalon azt jelenti, hogy a mi érdekenk is veszélybe kerülhetnek külföldi országokban külföldi beruházásokban. És természetesen a beruházás a gazdaság fejlődését, növekedését szolgálja. És az európai cégek, a felzárkózó országok és gazdaságok fejlődését szeretnék szolgálni. Ezzel elérkeztem az utolsó felvetendő ponthoz. Az új normák, illetve a fenntartható értékek elősegítése. Az alapvető cél, hogy innovatív, kreatív megoldásokat tudjunk megvalósítani, és az erre vonatkozó normákat, illetve értékeket szeretnénk átültetni a jogba. Számos eszköz már működőképes. Ugyanakkor kiegyensúlyozottnak is kell lennünk, látnunk kell, hogy a kereskedelem politikától mit várhatunk, illetve mi az, ami konkrétan elérhető. Fontos, hogy önkéntes legyen a megközelítés, mert számos vállalkozásunk már most is képviseli ezeket az értékeket az ellátási láncban például, a beszerzéseiben. Ne terheljük túl a vállalkozásokat túl sok előírással, túl sok ellenőrzéssel, illetve hogy túl sok irányból terheljük őket. Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen. Expert. Köszönöm. Kár asszony a következő szakértő az ITEC-től. Ő felel a kereskedelmi politikáért az ITEC keretei között. Üdvözlök mindenkit! Köszönöm, hogy megkaptam a szót. Ahogy említette, az utolsó kongresszusonkon Párizsban kicsit több mint egy hónap ezelőtt választottak meg, úgyhogy ez a pozíció számomra nagyon új, de igyekszem ellátni megfelelően a feladatomat. Kereskedelem mindenki számára. A bizottság azt mondja, ez egy stratégia. De ha elolvasjuk a dokumentumot, akkor ebből számunkra hiányzik egy egyértelmű megfogalmazás arra vonatkozóan, hogy milyen helyet szán az Európai Unió számára a bizottság a világban. A vezető szerepe legyen az EU-nak a világban? Természetesen az Egyesült Államokkal és Kínával való kapcsolatunk nem csak kereskedelemből áll. Egyértelmű, hogy az Európai Külügyi Szolgálat nem koherensen dolgozik, és ezért számunkra elgondolkodható, hogy ez inkább csak egy merkantilista megközelítés. Ennek ellenére üdvözöljük az értékalapú kereskedelmi politikai megközelítést, és a Lisszaboni szerződésnek megfelelően ezek az értékek európai értékekkel, hogy legyenek. Ugyanakkor, hogy mekkora szerepe lesz az értékeknek, az még nem dőlt el. A közlemény végén a bizottság egyértelműen kijelenti, hogy gazdasági értékek, vagy gazdasági növekedés, és nem annyira az érték a fontos. Az EU számára a munkahelyteremtés, a kereskedelem azért fontos, hogy a gazdasági kritériumok tekintetében megvalósuljanak ezek a célok. Ezt idéztem a közleményből. Az európai szakszervezetek támogatják a kereskedelmet, a tisztességes kereskedelmet, az azonos feltételekkel működő kereskedelmet. Méltó munkahelyeket szeretnénk, hogy teremtsenek az Európai Unióban. Ez lenne a legfontosabb eredmény számunkra. Még mindig nagy a kérdőjele tekintetben, és ezért szeretnénk felkérni a bizottságot, hogy szofisztikáltabb utakat találjon arra, hogy a kereskedelmet és az iparpolitikát összekapcsolja, hogy mérséklő, enyhítő intézkedéseket vezessen be olyan régiók, olyan területek számára, amelyek vesztesek. Azok az országok, amelyek a legtöbbet nyernek, azoknak felelőssége van a gyengébbek támogatása tekintetében. A munka erővel kapcsolatos standardok bevezetése rendkívül fontos, és üdvözöljük ezt az elvet. Az Európai Unió vezető szerepet játszik, és támogatjuk a fenntartható fejlődés fejezet bevezetését az európai kereskedelmi támogatási és befektetési megállapodásokban. Az ILO szabványokat, előírásokat mindenféle be kell, hogy tartsa. Viszont a végrehajtás az nem ellenőrizhető, és az EU ebben a témában lemaradt. Valójában számunkra aggályos az, hogy a bizottság passzivitása olyan témákban, ahol már a megállapodás megszűnt. A GSC e Plus-ban például vannak bizonyos végrehajtási intézkedések. A meglévő gazdasági partnerségi megállapodásban például a Svázi földdel vannak ilyen feltételek. Vannak bizonyos eljárások a kor esetében, is az FTA megállapodás tekintetében, de a bizottság nem igazán használja ki ezeket a lehetőségeket. Úgy tűnik, hogy nem az a megközelítés a bizottságnak, hogy először a párbeszéd legyen, hanem az, hogy csak párbeszéd legyen. Teljes mértékben támogatjuk azt, hogy az érdekelt feleket, beleértve a szakszervezeteket is vonják be a monitorozó folyamatokba. De szeretnénk hangsúlyozni, hogy ezt komolyan kell venni, és nem fogadjuk el azt a vádat, hogy a mi bevonásunk akadályozná ezt a munkát. Az átláthatóság rendkívül fontos, jelentős lépések történtek már a tekintetben, hogy a TTIP vonatkozásában az átláthatóság fokozottabban megvalósuljon. További lépésekre van szükség. Az Egyesült Államok hatósága meg akadályozta, nem fogadta el a közzétételt és ez nem igazán szolgálja azt a fajta átláthatóságot, amit mi látni szeretnénk. Hiszen több alkalommal az Egyesült Államokból a partnerek kijelentették, hogy nem biztosítják a dokumentumokhoz való hozzáférést. A bizottság a bevezetőjében azt mondta, hogy egyéb tárgyalások esetében is nagyobb átláthatóságot kíván biztosítani. Reméljük, hogy ez valóban meg fog történni. Az átláthatóság különösen fontos, hiszen a kereskedelmi és a befektetési megállapodások egyre inkább a standardokra koncentrálnak, és nem pedig a tarifák csökkentésére. A standardok kollektív referenciaként szolgálnak, hiszen demokratikus intézményeinken keresztül és folyamatainkon keresztül működnek, beleértve a szociális párbeszédet is. A szabályozási jog az megkérdőjelezhetetlen, és ezt biztosítani kell. Az európai szociális modell azt is jelenti, hogy az államoknak minőségi szolgáltatást kell biztosítania mindenki számára. Október 31-én a Financial Times-on a TTIP-el kapcsolatban szerepel egy mondat. Az Egyesült Államok gyógyszeripara kijelentette, hogy az, hogy az Egyesült Államok gyógyszer gyártása veszít a hat hatékonyságából, főleg olyan tekintetekben, amelyek az elég, egész világot érintik olyan programokra vonatkozóan. Nem kellene, hogy ilyesmi előforduljon nálunk. Az összes közszolgáltatás összes közszolgáltatásra foglalkozni kell a kereskedelmi megállapodásokban, beleértve a TISZ-át is. A befektetés védelem is fontos, két adó megállapodásokban szerepelnek bizonyos vitarendezési eljárások, de ha jól értettük, akkor még minden szinten folyik ez a tárgyalás. Ma délelőtt kaptunk arról információt, hogy egy újabb javaslat fog nyilvánosságra kerülni néhány órán belül. Az Európai Szakszervezeti Konfederáció mindenképpen meg fogja vizsgálni ezt a javaslatot, és ki fogjuk alakítani a véleményünket, a megjegyzéseinket ezzel kapcsolatban. Meg kell ragadni az alkalmat, amikor erről a témáról részletes vitát folytathatunk. De én egyszerűen szeretném újra megismételni a szakszedet pozícióját, hogy nem támogatjuk ezt, nem támogatjuk azt, hogy differenciált a megközelítése a külföldi beruházóknak, és az érvényes erre a megállapodása is. Üdvözöljük azt, hogy a bizottság felelősen kívánja kezelni a globális értéklánc mentén az összes intézkedést és megállapodást. A célokat támogatni tudjuk, ugyanakkor koherenciára van szükség, az Európai Külügyi Szolgálattal kell egyeztetni, és valójában minden szinten koherens módon kell föllépni. A nemzeti szinten végzendő munka is fontos, ezért szeretnénk megismételni azt a kérésünket, hogy az egész világban az EU képviseleteken legyen munkaügyi témával foglalkozó felelős is. A szociális felelősséget is hangsúlyozni kívánjuk, és támogatjuk a bizottság e tekintetben tett erőfeszítéseit. A szociális, vállalati szociális felelősség tekintetében az Európai Bizottságoknak példát kell mutatniuk a szociális és környezeti feladatokat mindenki komolyan kell, hogy vállalja. Egyetemű, hogy ez nem csak a tőzsdén jegyzett cégekre kell, hogy vonatkozzon. Ki kell bővíteni a jelenlegi szabályokat és intézkedéseket. Az etők folyamatosan támogatta azt, hogy multilaterális megállapodásokat kell találni. Támogatjuk az EU erőfeszítéseit a Nairobi WTO ülésen is. Reméljük, hogy itt az elvárásoknak megfelelően fogunk tudni fellépni. A fejlődési, fejlesztési, együttműködési feladatok szorosan kapcsolódnak a bevándorlás kérdéséhez is. A munkaerő mobilitás a határon átnyúló szolgáltatások szempontjából is fontos. A szakszervezetek számára itt a legfontosabb az, hogy garantálni lehessen, hogy a cégen belüli mobilitás esetén a dolgozókra a kollektív megállapodások és a szociális jutatások abban az országban érvényes szabályok szerint működjenek, ahol dolgoznak. Utolsó megjegyzésem, hogy a 2 per 2 per 2-es pontban, a közleményben az szerepel, hogy az EU-nak határozatlan föl kell lépnie a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok az ellen, antidömping és támogatás elítélő fellépése, viszont Kína nincs itt megemlítve, pedig az dömping témában a Kína ellenében fel kellene lépni, hiszen több ezer munkahely vész el a kínai gyakorlat miatt. Megfelelő hatástanulmányt kellene végezni a bizottságnak, mielőtt bármilyen konkrét lépést tesz. Köszönöm szépen, majd erről a kérdésről a szakbizottságok közötti ülésen részletesebben fogunk vitatkozni. Végezetül González asszony kap szót a kereskedelmi központ képviselője. Köszönöm szépen. A Nemzetközi Kereskedelmi Központ egy közös fejlesztési ügynöksége az ENSZ-nek és a WTO-nak. A feladata, hogy a fejlődő országokat segítsük abban, hogy a nemzetközi kereskedelemben részt vehessenek. A politika tulajdonképpen arról szól, hogy egyenlő feltételek mellett segítsük elő a kereskedelmi tevékenységet a gazdasági szereplők számára. Az egyenlő feltételek a vámtarifák lebontása, illetve a nem vám jellegű akadályok lebontása. És azt kell alaposan megvizsgálni, hogy a szolgáltatások hogyan működnek, ami a gazdasági tevékenység kétharmadát képviseli, illetve hogyan kezeljük az elektronikus kereskedelmet, a digitális világot. A bizottság anyaga kiválóan foglalkozik ezekkel a kérdésekkel. A feladatunk az, hogy a nem vám jellegű akadályok kérdésével foglalkozzunk multilaterális alapon, regionálisan és bilaterálisan, és ezeket következetesen összehangoltan kell megtenni. Az egyenlő feltételek azt is jelentik, hogy egyforma figyelmet szentelünk a KKV-knak. Ők nem e, egyszerűen csak egy kis családi vállalkozást jelentenek, mert minden ország gazdaságában meghatározó szerepet játszanak, a munkahelyek 70%-át adják, és a GDP 50%-át termelik meg. Az EU-ban 600 ezer, több mint 600 ezer KKV működik, és szerepel a nemzetközi kereskedelemben, ami biztosíthatja a jobb bérszinteket, illetve a több munkahely teremtését. Tehát a kereskedelem politikában nagyon fontos, hogy a KKV-k lehetőségeit is kiaknázzuk. És nem csak célzott támogatásokról van itt szó, hanem arról is, hogy megfelelően képviseltessék magukat a kereskedelem politikában. A kereskedelem manapság nem pusztán a társadalmi igényekről szól, hanem a természetvédelemről, a környezetvédelemről, a klímaváltozással szembeni fellépésről. A kereskedelemnek reagálnia kell a fogyasztói értékekre, és napjainkban a fogyasztók méltányosabb, etikusabb árukat és szolgáltatásokat várnak el. A kereskedelem természetesen nem oldhatja meg az összes társadalmi problémát, de nagyon fontos, hogy a kereskedelem politikák konzisztensek, összehangoltak legyenek az Európai Unió egyéb szakpolitikáival és értékeivel. A kereskedelem politika szerintem következetesen igyekszik kezelni az értékláncolatok képviseletét, és az ITC partnere az Európai Bizottságnak, az EU-nak ebben a törekvésben, és a mondandónk a mai napon is az, hogy mindannyiukat támogatni kívánjuk, annak érdekében, hogy az értékláncolatok hozzájárulhassanak a fenntartható növekedéshez. Ugyanakkor legyünk óvatosak is, ugyanis itt nem pusztán arról van szó, hogy ez jó az európai gazdaságok, vagy az európai fogyasztók számára. Ennek legalább annyira a tárgyaló partnerek javát is kell szolgálnia. Méltányos megállapodásokra kell törekedni velük annak érdekében, hogy a kereskedelem fenntartható legyen, és ez segítheti elő az is, hogyha nagyobb értéket teremtenek az ő gazdaságaik is. A korrupcióval szemben fel kell lépni a kereskedelem politika tekintetében, ugyanis ez rendkívül káros a KKV-k számára, a korrupció legalább annyira jelen van Európában, mint a partner országokban. Számos nem vám jellegű akadályokról szóló tanulmány a, a korrupciót, mint az egyik legnagyobb akadályt nevesíti meg. A kereskedelem elősegítése azonban nem elegendő, azt is biztosítanunk kell, hogy a kereskedelem valóban megvalósuljon, és ehhez a megállapodásokat kell végrehajtani. Az európai kereskedelem politikával foglalkozó döntéshozók ne csak addig kísérjék figyelemmel a megállapodásokat, amíg a tinta megszárad a papíron, hanem összehangolt fellépésre van szükség a gazdasági szereplőkkel, az intézményekkel, a szakszervezetekkel, a civil szervezetekkel, és ez legalább annyira fontos Európában, ahhoz, hogy az európai vállalatok számára kedvező legyen minden kereskedelmi megállapodás, legalább annyira, mint a partner országok esetében, különösen a fejlődő országokra gondolok itt, akik számára gyakorlatilag nem valósulnak meg ezen megállapodások előnyei. Tehát ebből a szempontból is üdvözöljük a stratégiát. Az ITC szorosan együttműködött már eddig is a bizottsággal, annak érdekében, hogy ezek a megállapodások ismertek legyenek a vállalkozások számára is, és megteremtsék a kereskedelem, illetve a piacfejlesztés alapját. A kereskedelem elősegítésével foglalkozó fejezet szól arról is, hogy az elképzeléseket milyen módon ültessük át a gyakorlatba természetesen ezek a mondandók túl nyúlnak azokon a megbeszéléseken, amelyeket a különböző szakbizottságok folytatnak. Az Európai Unió egyedülálló helyzetben van, hiszen a belső egységes piac, piac eszközeit ötvözni tudja a fejlesztési támogatásokkal, segélyekkel, és ezáltal a szegényebb partnereket is bevonhatja. Tehát a kereskedelem, a fejlesztési támogatás összehangolása nagyon fontos. A megállapodások 70%-a a fejlődő országokkal köttetett, a fekete afrikai országokkal és más fejlődő régiókkal, éppen ezért az ő esetükben is támogatást kell nyújtani a kapacitások növelésében. Éppen ezért az ITC és a tárgyaló partnerek kíváncsian várják a bizottság közleményét az Aid for Trade politika megújításáról. Itt ugyanis olyan beruházásokról van szó, ami lehetővé teszi a kereskedelmet az érintett országokkal. Az EU-nak most lesz első alkalma arra, hogy a fokozott, integrált keret történő befektetéseket fokozza, és ezáltal segítse a fejlődő, a legkevésbé fejlett országokat a következő Nairobi VTO konferencia keretében. Végezetül pedig eh, hadd mondjam el, hogy miről nem szól az anyag, nevezetesen a nők szerepe a kereskedelemben. Az ILO számításai szerint 1 milliárd nőt eh, nevez meg, ami Kína vagy India eh, lakossága a mely, vagy akik tulajdonképpen egy kiaknázatlan lehetőséget jelentenek. A kereskedelem szerves része kell, hogy legyen a nők helyzetbe hozása is. A kereskedelem politikai stratégia konkrét lépést tesz a megfelelő irányban, de minden kereskedelem politikához hasonlóan akár a WTO regionális, bilaterális vagy multilaterális szintről beszélünk, minden kereskedelempolitika haszna abban rejlik, hogy abból mennyi valósul meg. Köszönöm szépen, köszönöm, mondja az elnök. Kedves kollégák, most pedig a biztos asszony 10.45-ig még velünk marad, tehát minden politikai frakciónak lehetősége van egy-egy percben kérdést intézni a biztos asszonyhoz, és ezt követően egy második fordulóban a szakértőket lehet kérdezni. Úgyhogy Scheller úr kap először szót. Nem tudom, hogy köszönetet mondjak-e. Nem erre készültem igazából mint hogyha egy kicsit elvesztettem volna a fonalat ebben a körben. Mástrom biztos asszony, köszönöm szépen a kereskedelmi stratégiai ismertetését, mert azt gondolom, hogy ez jó, és jól összegzi a cím, kereskedelmet mindenki számára, és valóban új FT-ket, illetve Ausztráliával, Új-Zélanddal, Tajvannal új megállapodásokat kell kötnünk, de itt lényeges, hogy milyen gyorsan történik ez. Tehát nem csak elkezdeni kell gyorsan a megállapodások letárgyalását, hanem be is kell fejezni. Az idő szorít bennünket. Aztán a globális ellátási láncokkal kapcsolatban az első szakértő felhívta arra a figyelmet, hogy az FTA-k, illetve a globális ellátási láncok egy irányba tudnak csak fejlődni. Nagyon fontos a származási szabályoknak a végrehajtása. Tehát fontos, hogy ne spagetti típusú zűrzavar alakuljon ki, hanem hatékonyak legyünk. Például a szabadkereskedelmi megállapodások közül a legfrissebbek Vietnámmal például jó irányba mutatnak. Tehát azt gondolom, hogy legyünk következetesek, ne ütközön a származási szabályok rendszere a szabadkereskedelmi megállapodásokkal. És tulajdonképpen röviden ennyit akartam volna, 52 további ügyre hívhatnám még fel a figyelmet. Elnök David. Egyetértek azokkal, akik úgy nyilatkoztak, hogy ez nem csak tudományos szempontból egy jó munkanyag, hanem azt gondolom, hogy működőképes is néhány kérdésem lenne, illetve mondok pár példát a hazai tanácsadó testületek, amikről hallottunk. Kult szerepet játszanak a kereskedelmi partnerekkel kialakuló egyeztetésekben, nézeteltérések rendezésében. Tehát így tudjuk összehangolni a, az erőforrásokat, és megfelelően felhasználni őket. Üzbegisztán Kolumbia és egyéb területek eddig olyan képet mutattak, hogy nem tudtunk lépni akkor, amikor szükséges lett volna. Most a tanács, illetve a bizottság, mint hogyha ellentétbe került volna egymással, mert a tanács előrevinné az ügyet, a bizottság viszont akadályozza, blokkolja a kezdeményezéseket, úgyhogy gyakorlatilag a el kell érni, hogy mind a tanács, mind a bizottság egyöntetően támogassa ezt a kezdeményezést. Aztán a kérdésem a TD-t hogyan látja formai szempontból, hiszen én úgy látom a tanácsi helyzet alapján, hogyha nekünk változik a véleményünk, akkor ebből az egész dokumentumból semmi sem lesz. Elnök, köszönöm szépen, és Annának adom át a szót. Én azt hiszem, hogy Kínát kell a szemünk előtt tartani elsősorban. Kínának a felemelkedése, a világkereskedelem színpadára nagyon fontos, nem csak az EU és a tagállamok szempontjából, hanem a Kínával való kapcsolataink szempontjából is, illetve a világkereskedelem többi partnere és a kapcsolataink szempontjából. Tehát azt gondolom, hogy üdvözlendő a kereskedelmi stratégia Kínával kapcsolatban, a párbeszéd megindítása, Kínával különösen fontos most, amikor mint hogyha a gazdasági forgalom, a kereskedelem lefelé tendálna eh, Kínával. Tehát azt látjuk, hogy nagyon nagy a nyomás különböző ágazatokon. A választókerületemben éppen most megy csődbe egy cég, tehát ez ellen kell valamit tenni. Az acélipar például azt mondja, hogy elárasztják a kínai termékek veszteségesen forgalmazzák őket ráadásul. Tisztában vannak-e ezzel biztos asszony a bizottságnál, illetve van-e ez ügyben valami bizonyíték, hogy Kína tényleg ezzel foglalkozik, illetve hogy a tisztességes kereskedelmet szándékoznak-e kikényszeríteni a jövőben? Köszönöm szépen, Helmut. Én is szeretném megköszönni, és őszintén úgy gondolom, hogy a mai vita a megfelelő irányban tett lépés. Itt a méltányos kereskedelemről, tisztességes kereskedelemről, a társadalomról, környezeti fenntarthatóságról, és ezt kell támogatnunk. A munkahelyteremtést, jó munkahelyeket, környezeti standardok érvényesülését. A teljes kérdés feltevés, hogy a bilaterális megállapodásokban, illetve a nemzetközi fórumokon hogyan érvényesítjük, azt hiszem, hogy ez még hagy némi kíváni valót maga után. Itt a globális értékláncolatokról beszélünk, ugyanakkor viszont a régiókkal alig foglalkozunk, vagy a határokon átnyúló kereskedelemmel. Úgyhogy e tekintetben szerintem még részletesebb vitára van szükség. Egy év vagy két év múlva a felülvizsgálatra sor kerül, meg kell vizsgálni, hogy addig a végrehajtás területén mi történt, és azt is értékelnünk kell, hogy a belső You are rightly focusing on development, human rights, environment. But on conflict minerals, sorry, but the Commission strategy is very far from trying to defend human rights. A tolmácsok jelzik, hogy most eh, viszont a hozzászóló mikrofonja nincs bekapcsolva. Kérjük szépen, ha valaki hallgatja magyar tolmácsolást, akkor jelezze a hozzászólónak, hogy kapcsolja be a mikrofonját. Thank you.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 emergency hmm. anti-dumping duties on Chinese steel. Now, there was no answer to that letter, nothing. Now, can we therefore conclude that anti-dumping duties is not something that you ever... In- a dömping ellenes intézkedéseket nem feltétlenül vezették be, ugyanis ezt a levelük nem válaszolta meg ezt a kérdést. Okay, Elnök, hölgyeim és uraim, most lehetőségünk van, hogy rövid válaszokat halljunk. A biztos asszony meghallgatta a szakértőket, illetve néhány kérdést kapott a kollégák részéről. Kérem, hogy röviden válaszoljon, hiszen a részletek majd írásban még a rendelkezésünkre fognak állni. Most már a mikrofon is működik, és a tolmács kabinok is biztos asszony. Az, hogy most sötétben ülők, ez azt hiszem, hogy jelképes. Én itt feljegyeztem a szakértők hozzászólásai, nagyon értékesek voltak ezek, majd különböző formában ezekre visszatérünk, hiszen továbbra is együtt fogunk működni. Reméljük, hogy önök továbbiakban is hozzá tudnak járulni a munkákhoz. Széller úr, egyetértek, hogy mindig is a gyorsaság és a tartalom között konfliktus áll fenn, hiszen itt rendkívül bonyolult kérdésekről van szó, ezek időbe telnek, mire kidolgozzuk, és nem mindig könnyű jó megállapodásokat gyorsan tető alá hozni. A DigiTrade éjjel-nappal ezen dolgozik, szükös erőforrásokkal nagyon fontos, hogy végül is a megállapodások megfelelőek és elfogadhatóak legyenek a parlament számára is. Eh, ami a régiókat illeti, természetesen ezekkel globálisan is foglalkozni kell, a WTO-n belül is. Tehát ezt is tudomásul vettem. Martin úr, megvizsgáltuk a belföldi szakértői csoportok kérdését, igazából nem vagyunk teljesen elégedettek ezek működésével. Itt forrás problémáról is szó van, de hát különböző érdekelt felekkel, az ekoszokkal, a külszolgálattal is együttműködünk a tekintetben, hogyan lehet ezt hatékonyabbá tenni. Ez persze felvet finanszírozási kérdéseket is. Hogyan kívánunk eljárni, a jobb monitorozás területén különös tekintettel a fejlődő országokra. Tehát ezzel mi is foglalkozunk a stratégia keretében, a végrehajtás kulcs elemeit kell megvizsgálnunk. A tanácsnak valóban néha eltérő a véleménye. Tíz nap múlva a csúcs találkozóra remélem, hogy hasznos konklúziókat készítenek elő, úgyhogy erről majd még egyszer vitát fogunk folytatni önökkel is. Ami a kereskedelem védelmi eszközöket illeti. Itt megvizsgáljuk, hogy hogyan tudjuk valahogy a befagyott állapotokat hát úgymond tovább mozdítani. Egyet értek McLaren asszonynal a brit minisztérium mal is, illetve a versenyképes, a versenyjogi tanácson belül is foglalkoztunk ezzel a kérdéssel valóban a kínai acéláruk kereskedelmi töblete jelentkezik a piacon, de ez egy összetett kérdés, hiszen itt azzal is összefügg a kérdés, hogy egyes országokban alacsony az energia ár, egyes országokban reformok valósulnak meg, és csatlakoznak a érték láncolathoz, tehát minden szinten foglalkozni kell ezzel a problémával. És természetesen számos dömping ellenes ügy van folyamatban Kínával szemben, de nem dönthetünk egy nap alatt ilyen ügyekben, bizonyos szabályokat tiszteletben kell tartani, meg kell hallgatnunk a különböző érdekelt feleket, ők egymás között is néha ellentmondásba keverednek, alaposan ki kell vizsgálni minden ügyet. Számos folyamatban lévő ügy van, és további ügyek válhatók még, de el kell döntenünk, hogy ezekkel hogyan foglalkozunk majd, és tudom, az én szolgálatom is prioritásként kezeli ezt a kérdést, és majd megválaszoljuk a levelét. Mi minden tőlünk telhetőt megteszünk, de a szabályokat tiszteletben kell tartani. Zsador úr, ezzel a jelentéssel azt akartuk bemutatni, hogy itt van tárgyalási lehetőség, számos tárgyalást folytatunk, de a kereskedelem nem csak a TTIP-ről szól, mint ahogy elmondtam már más formokon is, és Schulz úrnak is ezt mondom válaszul, hogy azt vizsgáljuk, hogy majd a monitorozást, a kiértékelést, a felvizsgálatot hogyan tudjuk rendszerezettebbé, módszeresebbé tenni, illetve hogyan tudunk ezen is javítani. Azt hiszem, hogy a legtöbb kérdésre válaszoltam, és nyilván a panel vita is nagyon érdekes lesz, de sajnos én már így is késésben vagyok a következő megbeszélésről. Minden esetre bízom benne, hogy ez csak a kezdete egy tovább folyamato, további folyamatos párbeszédnek. Köszönöm szépen, biztos asszony. Valójában ez a vita eleje, a vita kezdete, mint a híres Casablanca filmben is. Ez most egy kiváló barátságnak a kezdete, úgyhogy maradjunk kapcsolatban. Még egyszer köszönet. Most következik a második kör, amikor kérdéseket tehetünk fel a szakértők számára. Fiero úr, a szó először. Uh, yeah. Uh. Köszönöm. hogyha ezt valahogy értelmesen kívánjuk megtenni, akkor most visszatérnénk az eredeti témákra. Lehet, hogy meg kéne, hogy ismételjem a, azt, amit a bizottság is említett a szakértőknek adott válaszában, a globális értéklánc és a származási szabályok. Ahogy a bizottság képviselője is mondta, a WTO szintjén, globális szintjén a bizottság véleményét megismertük, de én úgy gondolom, hogy egy kicsit másfajta származási szabályra lenne szükségünk, és másfajta FTA-kra lenne szükségünk, azért, hogy harmonizáltabb legyen az, e- a gyakorlat, és egyszerűbb. Továbbá, hogy ezt az általános értékláncot tisztelben lehessen tartani. A kérdésem a szakértőkhöz, hogy ők mit javasolnának. Hogyha csak egy dolgot kéne, hogy mondjanak egy dologgal kéne megoldani ezt a kérdést, hogy a globális értékláncot támogatni tudjuk. Mi az az egy dolog, amit a származási szabályok tekintetében megtennének? Módosítanának. Szeretném azt is elmondani, hogy egy dolog, hogy azt mondjuk, illetve a bizottság közleményében a szerepel, hogy koncentrálnak az átláthatóságra. De ugyanakkor a kereskedelmi védelmi eszközökre nem igazán koncentrált a bizottság. Pontosan ugyanazokat a szavakat használják ebben a stratégiában, mint a kereskedelmi védelmi témában. Semmi nem változott, pontosan ugyanazok a szavak szerepelnek itt. Figyelembe véve azt, hogy az átláthatóság tekintetében általánosan az új biztossal új iránymutatásaink vannak. Érdekes lenne a panel részvevőit meghallgatni, hogy ők hogy gondolják, hogyan kapcsolódik az átláthatóság a kereskedelmi védelmi eszközökhöz. Tudom, hogy az amerikai IPA rendszer tekintetében is folyik a vita. Vannak bizonyos szereplők, akik felelősek az átláthatóságért és nagyon sok területen azért ez is bonyolult rendszer. Ezért érdekes lenne, hogyha a szakértőket meghallgatnánk erről a témáról. Végül, de nem utolsó sorban. Nem igazán kritizálnám a szöveget, nincsenek kérdéseim, jó a szöveg. Viszont sokszor érdekes azt megnézni, hogy mit találhatunk, a, vagy mit nem találhatunk meg a szövegben, és szerintem két fontos téma hiányzik a szövegből. Az első, nagyon sokan ezt megjegyezték, a piaci hatástanulmányok, csak egy pici dolog, ami hiányzik, de ez a valami, ami hiányzik, erről tudjuk, hogy nagyon sokan szeretnék bevenni. Az én benyomásom az, hogy nem tudjuk, mit akarunk csinálni, de azt tudjuk, hogy valamit kell, hogy tegyünk. Érdekes lenne meghallgatni a szakértőket, hogy ők hogyan tudnák ezt megfogalmazni, ezt a témát a szövegben. Még egy dolog, amit nem találtam meg a szövegben, az egyik kereskedelmi partnerünkre vonatkozik. A Svédországban találkozom az üzleti élet képviselőivel, sokszor megkérdezem, hogy milyen országok esetében vannak problémák. Kína, Oroszország és Norvégia a válasz. A második kérdésem, befektetési problémák, Kína, Oroszország, Norvégia válasz. A szakbizottság bizonyára emlékezik arra, hogy 100%-os hústarifát és 229%-os sajttarifát vezettek be. Hát Norvégiáról nem is szoktunk beszélni. Önök szerint mit lehetne tenni ezen a területen? Köszönöm, David. I'll be brief other... Röviden fogalmazok, mert más szocialisták is szeretnének kérdéseket feltenni. Két rövid kérdésem lenne a Business Europe képviselője felé. Először is a beruházások által érintett országokkal való viták ügyében a beruházások előnyösek, de én nem látom a kapcsolatot a jogviták kérdésével. A kereskedelmi megállapodásban eh, beruházási eh, fejezettel rendelkező országokról nem tudjuk adatokkal bizonyítani, hogy több lenne ott a beruházás. Írország egy jó példa erre az átláthatóság ügyében szerintem valóban jogos, hogyha Európa teljesen átláthatóvá teszi a kártyáit, akkor a harmadik országokkal való tárgyalásokban hátrányba kerülhetünk. Nem azt mondom, hogy ne legyünk átláthatók, hanem a tárgyaló partnerek is kezdettől fogva kötelezzék el magukat az átláthatóságra. Lehet, hogy egy kicsit későn mondom ezt, de az amerikaiakkal a TTIP-et sokkal átláthatóbbá kellene tennünk, mert az amerikai oldalon azt gondolom, hogy a nagy közönség nagyobb rálátást kapott erre, mint itt Európában. Tehát valóban jogos a felvetés, a tárgyaló partnerektől ugyanezt kell elvárnunk. Elnök Helmut. I mean, it was a really uh, exciting. Ez valóban izgalmas és nagyon érdekes eszmecsere volt. Néhány kérdésem van. Említettem. And uh, the China, uh, the a modulált kereskedelmi rendszert már említettem, a kínai piac ezzel szorosan összekapcsolódik. Mi történik 2016 után, hogyha az EU nem ad piacgazdasági státuszt Kínának? Mit fog ez jelenteni kereskedelmi szempontból? és a kereskedelmi együttműködést tekintve. Szeretném hangsúlyozni, hogy szükségesnek látom, hogy vegyük figyelembe a különböző megfontolásainkat. Tehát ne várjunk el különböző dolgokat különböző országoktól. A TTIP, illetve TPP Kínával való megállapodás, aztán az EU-vietnámi és a Fülöp-szigeteki megállapodás szabadkereskedelmi rendelkezésekkel felhívja arra a figyelmünket, hogy nem igazán mértük fel, hogy egyiknek mi a kihatása, és a másik milyen hatásokkal jár. És a Business Europe-tól szeretném megtudni, hogy miért részesítik előnyben a kétoldalú tárgyalásokat szemben a multilaterális megoldással ami a WTO keret. Hiszen szerintem mindegyet értünk, hogy a WTO-t meg kell reformálnunk a frissebb fejlemények fényében. És jelzek egy problémát. A, a piacok belső fejleményei komolyan visszahatnak a kereskedelmi lehetőségekre. Tehát hogyha az Európai Unióban a szolgáltatásokról szóló irányelv mentén haladunk előre, és a vám partnerséget, illetve a munkaerőpiaci partnerséget leépítjük a partnereinkkel, akkor ezzel veszélyeztetjük az európai munkahelyeket egyrészt, és a munkavállalókat érintő normákat a partnerországokban. Tehát következetesnek kellene lennünk. És aztán teljes mértékben egyetértek a nők egyenjogúságának a fontosságával, de itt most munkavállalókat, illetve fogyasztókat látja nőben, vagy mindkettőt. Tehát rendben, hogy a nők gazdasági szerepét minden vonalon erősíteni szeretnénk az országainkban. Köszönöm. Köszönöm a szót. Szapin úrtól szeretnék egyet kérdezni. Érintett a hozzászólásában, hogy mi az összefüggés az ellátási lánc stratégiája és a két oldal megállapodások sora között, amelyeknek nő a száma. És úgy tűnik, hogy az ellátó láncok kérdése nem kerül be a két oldal megállapodásokba a fejlett országokkal. És tulajdonképpen itt a normák hierarchiája a kereskedelemben, a környezetvédelemben jelent komoly problémát. lényegében mindig is kettő megközelítés volt érvényben. Az egyik, hogy erősítsük a jogi vonatkozásokat, tehát kötelező normákat határozzunk meg, szociális és környezetvédelmi szempontból, a másik pedig a kereskedelmi megfontolás. És ezügyben kérdezem, hogy hogy látja azt, hogy a fenntartató fejlesztésre vonatkozó, illetve fejlődésre vonatkozó fejezetet nem akarja kötelezővé tenni az Európai Unió, illetve a bizottság, ahogyan a biztos asszony is utalt erre. Aztán a vállalkozásaink jogai és kötelezettségei szempontjából én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a tárgyalások hatékonyan haladjanak előre, önkéntességet hangsúlyoznak, nem a kötelező jelleget. De én azt gondolom, hogy nem lehet önkéntességet és kötelező normákat elvárni. Mert adatszolgáltatások szintjén például az adóinformációkban, a munkavállalókkal kapcsolatos statisztikákban igenis kötelező dolgokat várunk. Tehát egyrészt nem valósul meg az átláthatóság, nem valósul meg a kötelező végrehajtás. Tehát hogyan vélik egyensúlyba hozni ezt a két területet, az önkéntességet és a kötelező elvárásokat. Azt gondolom, hogy a közpolitikában a nyilvánosságot kell biztosítani, nem lehet azt mondani, hogy publikusak vagyunk, csak nem tud erről a közvélemény, tehát ez, ez így nem megy. És az utolsó hozzászólótól kérdezem, hogy a Rana Plaza és a háborús övezetek ásványkincsei problémáját hogyan tervezzük kezelni, hiszen egyre nő ennek a problémának a, a súlya. Itt megint csak kötelező előírások lennének szükségesek, tehát várom a választ. Köszönöm. Datmosul. <laughs> Grazie. Köszönöm, szeretnék köszöntet mondani a vendégeknek. Néhány kérdésem van. Az egyik arra a témára vonatkozik, amit sokan említettek, a kínai helyzet, és főleg, hogyha esetleg 2016-ra Kínát, mint piacgazdaságot el lehet ismerni. Egy technikai jellegű kérdésem is van. Hogyan lehetne a kereskedelmi védelmi eszközöket, vagyis a dömping elleni eszközöket úgy alkalmazni, akár megítéljük az elbánást, akár nem. Következő kérdésem az átláthatóságra vonatkozik. Mit gondolnak arról, hogy ezt a tárgyalási mandátumban is meg kellene fogalmazni a tanács szintjén? Harmadik kérdésem, a Business Europe-hoz intézem ezt a kérdést elsősorban, Santos asszonyhoz. Milyen rendszer tud elképzelni a vállalkozások számára, hogyha nem fogadja el, vagy nem tartja megfelelőnek a Malmström biztos asszony által javasolt megoldást? Mert úgy tűnik, hogy ez nem alkalmazható. A következő kérdésem a KKV-k védelmére vonatkozik. Valós lehetőség áll előttünk a kkv támogatása területén. Nagyon nehéz a forgalmazási rendszer, például az amerikai vagy kínai eh, rendszert eh, nagyon nehéz megközelítenünk. És végül is az utolsó előadóhoz szeretnék eh, szólni, hogy azokat a szabályokat szeretnénk változtatni, amelyeket a jogalkodók meghoztak, ez problémás. Itt nem értelmezési kérdés van szó, hanem arról, hogy a tárgyaló feleknek nincsen legitimitása, nincs felhatalmazása a szabályok változtatására. Minden asszony. Köszönöm szépen. Először is egy kérdésem lenne. Márton biztos azt, hogy már elment, de szerettem volna neki kérdést föltenni, és ezért szeretném azt kérni, hogy továbbítsa a biztos asszonynak a kérdésemet, hogyha megtenni ezt nekem. Igen, rendben. Akkor megfogalmazom a kérdést. Egyre érdekelem Malmström biztos asszony szavait az átláthatóság tekintetében. Mindennyian osztjuk ezeket a célokat. Természetesen támogatni kívánjuk Malmström asszonyot a célok elérésében, de ez nem könnyű feladat hiszen gyakorlatilag az általános irányok ellenében kell, hogy föllépjünk, és vannak ellenhonásos kérdések is. Nem mindenkinek felel az meg, hogy teljes szabadságot biztosítsunk, és ugyanakkor ha a farkasok számára teljes szabadságot biztosítunk, akkor a másik oldalon veszítünk. mert Mástrom hogy nagyon magasra helyezte a lécet. Mi mindent megteszünk azért, hogy teljesíteni tudjuk ezt a, ezeket a feltételeket. Három konkrét kérdésem lenne. Mostanáig nem láttam még olyan kereskedelmi megállapodást, ahol a munkaerőre vonatkozó vagy környezetvédelemre vonatkozó szabályok szerepelnének. A szakszervezetek megbocsá- megpróbálták ezeket a szempontokat bevenni, de nem voltak sikeresek. A TTIP-ben például az állami és befektetői megállapodások ellenében szólna, hogyha ezeket a szempontokat bevennénk. Ecuador esetében például, Egyiptom esetében például a munka erőre vonatkozó előírások lennének problémásak, hogyha ezeket bekívánnánk venni a megállapodásokra. Szeretném tudni, hogy hogyan lehet ezt a kérdést megoldani. A második kérdésem az egyes megállapodások kapcsolata a kereskedelmi megállapodások, kereskedő társainknak vannak egyéb megállapodásaik is. Ezeknek a szabályait valahogy egyeztetni kellene. Szeretném tudni, hogy hogyan hatnak egymásra ezek a keretfeltételek. Végül az utolsó kérdésem, szeretném kihasználni a lehetőséget arra, hogy föltegyen azt a kérdés, a Jones Atkins mikor fog elfogadni, hogy nem lép föl a TTIP ellen, hiszen a Jones Act rendkívül fontos, és szeretnénk tudni, hogy Mástrom hogy mi a véleménye erről. Úgy gondolom, hogy majd a biztos asszony, illetve a kereskedelem stratégiai részleg vezetője, aki itt van, majd ezt megválaszolja. Darling asszony, köszönöm szépen. Néhány kérdésem lenne. Először is azt hiszem, hogy nagyon érdekesek voltak ezek a hozzászólások, köszönöm a részvételüket. Szapi asszonyhoz először is az a globális értékláncolat összefüggésében az EU számára milyen hatással járna hogyha a fenntartható fejlődéssel foglalkozó fejezetet hatékonyabban hajtanánk végre. Ez hasznos lehetne a kereskedelmi folyamatokra, illetve a gazdasági helyzetünkre a világkereskedelemben. Másodszorban egy alapvető kérdés merült fel bennem, már többször feltettem ezt a kérdést itt a szakbizottságban, alapvetően fontos a bizalom és a legitimitás az európai kereskedelem politikában. Jelenleg ezt rengeteg támadás éri, ugyanis a közvélemény nem bízik abban, hogy a kereskedelem politikai tárgyalásokat folytatók megfelelően képviselik az érdekeiket. Ön szerint vannak-e egyéb kereskedelem politikai modellek a világon másút, ami ösztönöz heti az EU-t, ahol például a végrehajtó kormányok illetékességi köre más szinten jelentkezik. Janik kérdéséhez kapcsolatos, kapcsolódva én teljesen egyetértek Santos asszony álláspontjával nem lehet pusztán önkényes, önkéntes megállapodásokra hagyatkozni, amikor a beszámolókról beszélünk. A bangladesi megállapodás is lehet egy modell, ami egyfajta sablont jelent a vállalkozások számára. Nem tudom, hogy ez a jövőben a vállalkozások számára egyfajta modellként szolgálhat, és az önkéntességet felválthatja a kötelező jelleg. Továbbében hogyan reagál azokra a jogi kritikákra, hogy az ISCI sérelmes a belső piacra nézve, nagyon jó lenne, hogyha a belső egységes piacon is tisztességes szabályok érvényesülnének, tehát nem tudom, hogy a Business Europe hogyan vélekedik erről, mi szerint azon vélekedéseket, hogy az ISDN ellentétes a belső piacsal. Köszönöm szépen, én is köszönöm a kollégáim hozzászólását. Szeretnék néhány olyan szempontra reflektálni, amit González asszony felvetett. Röviden először is szeretném tudni, hogy az ön véleménye a kereskedelmi megállapodásokról mi, és hogyan tudunk reagálni a jövőbeni kihívásokra. Mit tart megfelelő módszernek annak érdekében, hogy a kereskedelmi megállapodásaink hatását értékelni tudjuk, harmadsorban pedig a nők lehetőségeivel kapcsolatosan ilyen konkrét lépéseket lehet megtenni ahhoz, hogy a nők is élhessenek a kereskedelem politika kínálta lehetőségekkel. Danti úr. Presidente, io non volevo... Köszönöm, elnök úr. Nem is akartam hozzászólni a vitához, de aztán mégis csak úgy érzem, hogy muszáj megszólalnom. Hosszasan vitattuk a kereskedelmi politika jövőjére vonatkozó iránymutatások témáját. Ma megtudtuk, hogy amint a 2017-es dokumentum elfogadása kerül, újra fogjuk tárgyalni. Aztán itt a vitán belül fölmerült egy téma, ami a zajtóban is megjelenik, de nem igazán említjük, vagyis Kínában a piaci státusz elismerése. A szöveg engem megnyugtat. Ha az a szöveg, amit ma elfogadunk, amely a kereskedelmi iránymutatásokat szabályozza. Nem beszél erről, ez azt jelenti, hogy majd 2017-ben fogunk beszélni erről a témáról. Szerintem ez egy jó dolog. És Mászren biztos asszonynak szeretném mondani, esetleg majd valaki üz, meg továbbítja számára ezt az üzenetet. Köszönöm. Ezt majd akkor továbbítjuk, és közvetíteni fogunk ebben a kérdésben. Reméljük, hogy tovább tudunk együttesen lépni ebben a kérdésben. Strasbourgban majd a biztos asszonynal december elején erről ismét eszmét cserélünk. És végezetül utolsóként Sáncová asszony kér szót. Apologies that I couldn't... Köszönöm szépen, elnök úr. És elnézést kérek, hogy nem tudtam végigkövetni itt az eszmecserét. A Business Europe-hoz két kérdést szeretnék intézni. Utaltak arra, hogy a KKV-knek komoly szerepet kell kapniuk a kereskedelmi tárgyalásokban, teljesen egyetértek, csak hogyan lesz ebből gyakorlati eredmény a KKV-k számára. Említette, hogy fontos, hogy legyen KKV fejezet, de amikor a KKV szövetségekkel ezt még cserélünk, akkor ők azt a visszajelzést adják, hogy ennyi nem elég. Folyamatosan szerepeltetni kellene a szövegben, szemben egy külön fejezettel. Tehát szívesen meghallgatnám az ön véleményét ezzel kapcsolatban. És még mindig a KKV-kkel kapcsolatban kérdezem, hogy hogyan látják a piacra jutási esélyeiket, hiszen a napi problémáik és lehetőségeik nagyon sokszor harmadik országok piaci lehetőségeitől függenek, tehát a piaci stratégia fényében hogyan látja ezt elnök. Most megadom 5, -5 percre az egyes szakértőknek a szót ki szeretne kezdeni. Thank you. Uh, Köszönöm szépen. Köszönöm az összes észrevételt. Hármat szeretnék kiemelni az elhangzottakból, és ezekre reagálnék öt percben. Az első Kína kérdésköre. Többen utaltak erre. A piacgazdasági státusz, aztán a WTO-ban Kína szerepe, akkor a TTIP és a TPP közötti viszonyrendszer. Tehát mindezekre reagálva szeretném elmondani, hogy meggyőződésem, hogy a legmélyrehatóbb kérdés, amire utaltam is egyébként a jövőben, de már most is, hogy a nagy felzárkózó gazdaságok helyzete hogy alakul, tehát Kína, India, Brazília hogyan teljesít nem lesz Indiával például két oldalú megállapodás, önök is tudják, hogy erre nem kerül sor. Tehát mi lesz a nagy országok helyzete? A világpiacon óriási szerepre tesznek szert, és nem vállalják a teljes VTO rendszert. Miközben a VTO rendszere alapvető, létfontosságú a világ kereskedelme és a világ békéje szempontjából is tenném hozzá. Tehát ezt kell egyensúlyban látni. Nem a rövid távú versenyképességről van szó. Ez az, ami nekem nagyon tetszett a munkaanyagban, hogy ezzel tisztában van. Tehát a kereskedelmi politika, stratégia témakörében merkantilista, rövid távú előnyökre is törekszünk, de ugyanakkor hosszú távú fenntarthatóságot szeretnénk, mert óriási konfliktusok lesznek a világkereskedelemben hogyha erre nem figyelünk. Tetszik vagy sem, Kínának meg lesz a piacgazdasági státusz. Ha nem jövőre, akkor öt éven belül. Készüljünk fel erre. Erre megy a világ. Kína nem fog eltűnni. Kína egy fontos szereplő a világpiacon. Én magam is aggódtam egyébként ebben a kérdésben, a ttip kapcsolatban. Ez volt az egyik komoly aggályom, hogy igen, az USA a TPP-ben elkötelezett, és ez egyfajta Kína ellenes stratégia amerikai részről. Tudjuk is, hogy miért. Átlátjuk a kínai-amerikai rivalizálást az ázsiai piacon. Mi egy más játékban gondolkodunk. Tehát a TTIP-ben arról kell gondoskodnunk, hogy Kína és a többi ország ne úgy lássa ezt, hogy a múltat akarjuk újra teremteni. Ahelyett, hogy a jövőre figyelnénk. Ez az utolsó lehetőségünk, hogy Kína előtt és a többiek előtt vezessük be az új szabályrendszert. Mert hogyha ők lépnek, akkor lépés hátrányba kerülünk. Különböző elemek vannak, ezeket kell egyensúlyban tartani, és az összképet figyelembe véve szabályozni ezt a folyamatot. Óriási a kihívás, azt gondolom. De ezelől nem futamodhatunk meg. A globális ellátási láncot tekintve teljesen egyetértek az, a származási szabályok bevezetésével. Az utóbbi 30 évben egyébként világméretekben ezt nem sikerült elérni, ez teljes lehetetlenség. De ha megnézzük a kétoldalú amerikai, illetve e, többi megállapodást, akkor 20 oldal a kereskedelmi megállapodás, és 300 oldal a származási szabályok gyűjteménye. Ennek is megvan az oka. És inkább protekcionizmus, nincsen indokolt ez a típusú szabályozás. Tehát, hogyha a globális szállító láncokban hiszünk, és ezekből szeretnénk levonni a konzekvenciákat, akkor egységes európai szabályokat kell javasolni és bevezetni. Messze nem vagyunk ilyen állapotban. Aztán a különböző normák legitimációja és a kereskedelem politika szabályozása vonatkozásai kapcsán, hogy mit tehetünk. Nos, ami engem illet, nekem az lett volna a preferenciám, hogy szabályozói jellegű, és nem kereskedelmi tárgyalásokat kellett volna tartani. Én egy szabadkereskedelmi mm, támogató vagyok, én hiszek a kereskedelemben, támogatom a szabadkereskedelmet. És őszintén szólva, egyáltalán nem szeretem, hogyha összekeveredik a kereskedelmi tárgyalás a szabályozói tárgyalással, mert ez kompromisszumokhoz vezet, tehát lerontja a szabályozást. Ez olyan, mint a pénzügyi területen a bázeli mm, rendelet. A bázeli szabályok, ehhez hasonló TTIP szabályokra gondolhatnánk, de én szerintem nem ez a megfelelő, hanem hatékony jogszabályokat kell, hatékony szabályokat kell bevezetni. Ez nem könnyű persze. Az ember azt gondolhatná, hogy szkanderezni kell az országokkal, hogy rákényszerítsük őket a szabályok elfogadására, mint például a szellemi tulajdonjog védelmét nem régiben. De hogyha hátra csavarjuk a karjukat, és kényszerzubbonyban akarunk eredményt elérni, annak meg lesz a hátulütője. Máskülönben üres fejezetek jönnek majd létre. Tehát megállapodunk valamiben, úgy tűnik, mintha vállaltak volna a felek dolgokat, de a gyakorlatban semmi sem lesz belőle, ami frusztráló. A kemény valóság elől nem menekülhetünk. Köszönöm szépen, sokszor ez a helyzet. Sanders Köszönöm. Próbálok minden kérdésre reagálni, de ha valakit kihagyni, kérem jelezze. Lehet, hogy több mint 5 percre lesz szükségem. Csoportosítom a kérdéseket kezdeném a multilaterális versus bilaterális kérdéssel. Természetesen itt ez nem egy hivatalos kijelentés, a multilaterális megállapodást helyezzük előnybe, de az is egyértelmű volt a ma délelőtti vitában, hogy most még nem jutottunk el ebbe a fázisba, hogy észszerű időn belül jelentős eredményt érjünk el. Nairobi után talán ez lehetséges lesz. Minden esetre a bizottság közleményében szerepel, hogy újabb lehetőségeket kíván feltárni, és természetesen mi támogatjuk ezt a megközelítést. Tehát a bilaterális megközelítés pragmatikus, az üzleti életben sokszor szükség van a pragmatizmusra, de természetesen ez nem jelenti azt, hogy ne támogatnánk a multilaterális megoldás sőt ellenkezőleg. Következő kérdés, átláthatóság. Sokat beszéltünk erről, beszámolások, ellene vagyunk-e az átláthatóságnak? Nem, nem vagyunk ellene. Amit mondunk, és több formon, több alkalommal elmondtuk. Először is nagyon sok önkéntes kezdeményezés él ágazatok részéről. Az önkéntes kezdeményezés, kezdeményezések például a Banglades esetében is érvényes, tehát sok ilyen kezdeményezés van, de nincs kötelező jellegű javaslat, és a vállalkozások még nem tudják, hogy mit tegyenek. Hogyha mindennek meg kell, hogy feleljenek, akkor az egész életüket csak a beszámolók készítésével töltik. Pedig nem ez a céljuk, tehát csak annyi beszámolót szeretnének készíteni, amennyit muszáj. A fő tevékenységük, hogy termékeket, szolgáltatásokat állítsanak elő, és ezeket értékesítsék. Jelentős aggály, hogy amikor ezekről a tevékenységekről beszélünk, akkor gyakorlatilag a cégekről van szó, de a nagy cégekről a CSR tekintetében a kis vállalkozások, legalábbis formálisan a CSR tevékenységben még nem igazán kaptak szerepet. Ez nem azt jelenti, hogy nem foglalkozunk velük, náluk is ez létezik, csak nem így hívják. Azt mondják, hogy kapcsolatban kell, hogy legyünk a közösségünkkel. Tehát megteszik, de hogyha túl sok formát túl sok szigorú auditot írunk elő, ez plusz költséget jelent a vállalkozások számára, és a kkv számára ez problémás. Ezt szerettem volna mondani, tehát nem vagyunk ellene, csak szerintünk megfelelő egyensúlyra van szükség. A versenyképességgel kapcsolatos kérdésekre térek rá, illetve a belső piacra vonatkozó kérdésekre. Nem említettem a prezentációmban, de a kereskedelmi politikát nem lehet önállóan tekinteni, önállóan kezelni koherensen az egyéb EU szakpolitikák kontextusában kell, hogy megvizsgáljuk. Az EU szakpolitikák középpontjában áll a versenyképesség. Van egy belső piacunk, most tárgyaljuk az egységes piaci stratégiát, a digitális stratégiát, energiauniót. Mindezek a témák olyan szakpolitikák, amelyeknek hatása van a versenyképességünkre olyan környezetet kell kialakítani, amelyben a vállalkozások képesek innovációra, termelésre és exportra. Ezeket kell, hogy egyeztessük. A vállalkozásaink nem gondolhatjuk azt, hogy ezek az egyedű vállalkozások, a mi vállalkozásaink, amikor exportálnak, külföldön befektetnek, akkor ők azok, akik egyetem első személyben támogatják és terjesztik az EU standardokat. Hogyha túl sok megszorítást vezetünk be, akkor egyrészt nem lesznek versenyképesek a cégeink, másrészt akkor hogyan tudnánk támogatni az EU standardokat a harmadik országokban? Ezt egyszerűen nem fogjuk tudni elérni. Kína kérdésére térnék rá, illetve a kereskedelmi védelmi eszközökről szeretnék beszélni. Egyértelműen fogalmazok, még hivatalos pozíció a Business Europe részéről nem létezik, a kínai piacgazdasági státusz elfogadásáról ezen dolgozunk. De azért szeretnék néhány részletkérdést ezzel kapcsolatban is említeni. Kereskedelem védelem fontos, fontos eszközökről beszélünk itt. Vannak más eszközeink is. Már említették a piac stratégiát. Ez nagyon fontos a vállalkozásaink számára Tudjuk, hogy attól függetlenül, hogy milyen ambiciózus a mi kereskedelmi agendánk, nem tudunk mindenkivel tárgyalni a világban. Vannak olyan országok, ahova exportálunk, ahol értékesítünk, ahol vannak befektetéseink, és nagyon sok probléma merül fel Nekünk kell, hogy legyen olyan eszközünk, amivel kezelni tudjuk ezeket a kérdéseket, ezért a piachozáférési eszközök, valamint a TDI egyaránt fontosak. Hogyha tisztességtelen gyakorlatot találunk valahol, akkor ezt kell, hogy tudjuk kezelni. Akár Kínáról van szó, akár más országról. A mi állásfoglalásunk az, hogy attól függetlenül, hogy mit kell változtatni, úgy tűnik, hogy valamit változtatnunk kell EU-n belül azt biztosítanunk kell, hogy hatékonyak leszünk a jövőben is a tisztességtelen és a verseny ellenében szóló gyakorlatok ellen fel tudunk lépni dömping esetekben, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat esetén, akár Kínában fordul ez elő, akár bárhol máshol, akkor meg kell, hogy legyenek azok az eszközeink, amelyekkel meg tudjuk védeni a vállalkozásainkat, és biztosítani tudjuk az azonos szintű körülményeket. Az ISDS, a befektető és állami vitarendezési rendszer. Nagyon sok kérdést kaptam, elnök úr, próbálok mindenre választ adni. Saját befektetéseink. Tárgyalunk erről a belső kérdésről, amit említettek. Most a Lisszaboni szerződés hatája alatt tárgyalunk erről, az összes bilaterális megállapodásra itt szólva, mert nagyon sok európai tagállamnak van bilaterális megállapodása. Azt meg kell vizsgálni, hogy az EU szerződésekkel ezek összeegyeztethetők-e. Meg kell vizsgálnunk, hogy ezeket ki kell -e futtatnunk, vagy bármit kell -e aktívan tenni. Ezt belül, az EU belül kell, hogy végig gondoljuk van egy másik fontos téma is számunkra, hogy a, mire van szüksége a mi vállalkozásainknak, amikor külföldön befektetnek. Írországot említették. Írország egy bizonyos eset, de alapvetően a befektetésre, külföldi befektetésre, exportra van szükségünk, és ezért fontos az ISDS védelmet kell, hogy biztosítsunk. Elnök, sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy álljon le. Rendben, Klára Szön. Köszönöm szépen. Rövidebb leszek 5 percnél. A globális értékláncok akkor legkedvezőbbek az Európai Unió számára, hogyha az európai szabályok érvényesülnek a nemzetközi kereskedelemben, nyilvánvaló partnerek az USA és Japán, velük kell együttműködni, hogy az európai szabályok jobban érvényesüljenek. Az átláthatóságra rátérve az amerikai tárgyaló felek számos panasszal éltek e tekintetben, az európai dokumentumok hozzáférhetők, de az amerikai kormány viszont elzárkozik ezek nyilvánosságra hozatala előtt. A vállalati lobbinak is jogában áll, hogy hozzáférhessenek a dokumentumokhoz, tudják, hogy mi szerepel ezekben, ugyanakkor a civil társadalom hasonló előnyöket vagy bánásmódot nem élvez. A kínai piac gazdasági státusszal kapcsolatosan nem tudom, hogy mi történne az európai gazdasággal, hogyha 2016 végén ezt a státuszt megadnánk. Ugyanis a jelenlegi tudásaink szerint sem az USA, sem Kanada nem kívánja ezt megtenni. Mi történne tehát akkor az európai munkahelyekkel, az európai iparral? Tehát megfordítanám ezt a kérdést, és inkább így tenném fel. Egy tanulmányról tudok, ami szerint az abban foglalt számadatok eléggé elrettentőek, munkahelyek megszűnése tekintetében, hogyha ezt a státuszt Kína megkapná, tehát további részletes tanulmányokra van szükség ezen a területen. Egy szakértői csoport már intenzíven foglalkozik ezzel a kérdéssel, és azzal számolnak, hogy körülbelül fél, munkahely, fél millió munkahely szűnne meg közvetlen hatásként, de közvetett hatása ennek még súlyosabb lehetne. Köszönöm szépen, González asszony! Egy baráti tanács, még ha nem is kérték, tehát ha akarják, megfogadják, ha nem, nem. Ami a származási helyekre vonatkozó szabályokat illeti, vagy a KKV-kat, a nagyvállalatokat meghallgatva, azt halljuk, hogy hátrányokat szenvednek, hogyha az ilyen globális értékláncokban részt akarnak venni. Ami a multilaterális lehetőséget illeti, a WTO ban nem született százszázalékos megállapodás az összes globális kereskedelembe kerülő termékre vonatkozóan, tehát talán a 95%-ot kéne eredményként elfogadnunk, és a további 5%-kal foglalkozni. És you've got lots of trade agreements. Ami a kereskedelmi megállapodásokat illeti más partnerekkel, egy szabályrendszerre van szükség a származási hely kapcsán, a szabadkereskedelmi megállapodások kapcsán ezt a mediterrán térséggel megtettük, de ezen túl kéne lépni és kiterjeszteni Latin Amerikára, vagy például az ázsiai országokkal folytatott tárgyalásokban is lehetne, ezet, lehetne ezeket érvényesíteni. A nők, mint fogyasztók vagy gyártók, két dolog biztos, és ez nem az ITC véleménye, a Világbank, az IMF is ezt mondja, vagy Goldman Sachs, a McKenzie. Ezen a területen konvergenciára van szükség. Vannak a vállalatok, és ők általában termelékenyebbek. A nők a keresetük 90%-át a családjukra fordítják, szemben a 40%-kal férfiak esetében. Tudjuk, hogy a diversifikáció jótékony hatású a fogyasztásban is. A kereskedelem politikák nem semlegesek, Nagyon ö, nagy ö, számú esetben a nők az értéklánc végén helyezkednek el. Meg kell vizsgálni azt is, hogy a fejlesztési támogatásokat ö, hogyan lehet ö, jobban hasznosítani, különösen a fejlődő országokban, ugyanis ezáltal a szegénység csökkenthető, hogyha a nőket is helyzetbe hozzuk gazdaságilag. Harmadsorban pedig a piachoz közelebb kell hozni a nőket. És a közbeszerzések esetében, a KKV-k esetében ez megvalósult. Miért nem tesszük ezt a nők esetében is? Hiszen a közbeszerzések zömét a kormányok kezelik. Ha a vállalatok ezt meg tudják tenni, akkor ezt nem tudom, hogy a kormányok miért nem léphetik meg. A értéklánccal kapcsolatban és a due diligence kapcsolatban, hogy ez kötelező vagy sem. Úgy gondolom, hogy a legfőbb probléma az értéklánccal kapcsolatban a nyomonkövetés, hiszen valójában ma nem tudjuk tudni, nem tudjuk azt ellenőrizni, hogy ki a beszállító beszállítója, annak a beszállítója. Ez történik Bangladesben. Második probléma az értéklánc végén mi a helyzet hiszen rendszeresen itt merülnek fel a problémák. Ezért úgy gondoljuk, hogy van egy megoldási lehetőség, Zsado úr esetleg majd tud ebben a témában segíteni nekünk, hogyha a technológiát használnánk azért, hogy az értékláncot jobban tudjuk nyomon követni. Mi úgy gondoljuk, hogy ez lehetséges. Egy ilyenfajta kezdeményezés meg is történt, Blue Number-nek hívjuk ezt a kezdeményezést. Ez egy regisztrációs szám. A világon minden gazda kapna egy ilyen regisztrációs számot, így tudnánk követni azt, hogy kinek adják el a termékeiket, és a legfontosabb, hogy a végén, a lánc végén is láthatóbbak legyenek a szereplők így lehetne elkerülni, hogy rendszeresen ö, kikerüljék az ellenőrzést. Aztán a végül is a baráti tanács. Kína és az úgynevezett piacgazdaság. Ez egy baráti tanács, még egyszer mondom, a döntést majd meg kell hozni. Úgy gondolom, hogy nagy hiba volt, eh, hogy említettük ezt, hogy ezt így nevezzük, hogy eh, piacgazdasági státusz. Nem erről van szó. Nézzük meg az antidömping szabályozást, és nézzük meg, hogy ebben mi szerepel hogyan, ebben az szerepel, hogyan lehet használni a kínai piacon az árat, összehasonlítva a külföldi piacon a kínaiak által alkalmazott árakkal. Én úgy gondolom, hogy meg kell nézni a részletszámokat is, nem csak a legnagyobb számokkal kell foglalkoznunk. Második megjegyzés, van egy jogi valóság, és van egy politikai valóság. És amikor a megállapodás született, amikor a egy politikai valóság volt, amikor a Kína csatlakozott a WTO-hoz. És nem szabad az antidömping intézkedéseket föladni Kínával kapcsolatban. A világon egy országgal szemben, egy céggel szemben sem adhatjuk ezt föl, amely csal a kereskedelmi szabályok tekintetében. És a piacgazdasági státusz az nem azt jelenti, hogy nem lesznek ilyen intézkedések. Úgyhogy ez egy baráti tanács, fontolják meg, akár elfogadják, akár nem. Elnök, köszönöm. Igen, mindig üdvözöljük a tanácsokat, köszönet. Végül is döntést kell majd hozni következő jövő év közepén. Az előadója az utolsó szó, hogy lezárja ezt a témát, kettő percet kap. Grazie, Köszönöm, elnök úr. Mm, kedves kollégák, szeretnék köszönetet mondani, és külön köszönet a kedves vendégeknek. Nagyon fontos volt az önök hozzájárulása a vitához. A javaslatokat majd alkalmazni fogom, amikor a jelentésemet megfogalmazom, és természetesen be fogom venni a kollégák által szám, hozzám eljutatott javaslatokat is. Az szakbizottság első válasza a kereskedelmi stratégiára ez, egy, ez a mostani témánk. Szeretnék megosztani a kollégákkal néhány olyan témát, amivel a dokumentumban foglalkozni fogunk. A bizottságnak szeretnék köszöntet mondani, annak ellenére, hogy a biztos asszony el kellett, hogy menjen. Erre a dokumentumra valóban szükség van. Az Európai Unió számára fontos a koherencia, a multilateralizmus melletti kiállás, radikális változás, ez az átállás a bilateralizmusról a multilateralizmusra, ez hosszabb időt igényel. Az Európai Unió kereskedelmi politikai az utóbbi években fejlődött, előrelépett, és úgy gondolom, hogy ez a stratégia is ennek a változásnak a része. Korábban csak javakról szóltak a kereskedelmi megbeszélések, most már a szolgáltatásokat is, a technológiát is be lehet venni új módon kell, hogy gondolkozzunk. A szabadkereskedelmi megállapodások tekintetében is ambiciózus az új javaslat. A dokumentum végrehajtásával kapcsolatban persze fölmerülnek gyakorlati kérdések. Sok tárgyalás csak szándéknyilatkozat szintű eredményt hozott, hiszen a elvárásainkat, amikor magasabb standardokról beszélünk, például a partnereink nem szeretik elfogadni. Úgy gondolom, hogy korlátozott a tárgyalási erő, ereje az Európai Uniónak. A mi piacunk nagyon nyitott harmadik országokkal szemben, jelentősen csökkentek az elmúlt húsz évben a vámok. Ugyanakkor a partnereink ugye szeretnék azt használni, kihasználni, ami már így is ingyenes számukra, és nem akarnak engedményt tenni, csak azért, mert még minimálisan csökkentenénk az akadályokat. Ugyanakkor fontos, hogy a stratégia ne veszen árnyékot az egyéb eredményekre és az egyéb célokra. Hogyha túl sok prioritásunk van, akkor valójában egyiket sem fogjuk tudni érvényesítetni. Mi kell, hogy prioritást kapjon? Például ázsiai országokkal, az úgynevezett európai pivo Ázsiában. Én úgy gondolom, hogy itt nem erről van szó ebben a stratégiában, hiszen Európa már megkette a regionális FTA tárgyalást Ázsiával. Ugyanakkor fontosak ezek a lehetőségek, hiszen a világ ezen részével, amely nagyon gyorsan fejlődik, fontos, hogy szorosak legyenek a kapcsolataink. Valójában újdonság az Ausztrália és Új-Zélanddal köthető megállapodások. Ezek nagyon fontosak, és meg kell próbálni Kubával is megindítani a tárgyalásokat. A stratégia ezt nem említi. Sajnos Említenem kell egy példát, ami, egy témát, amit nem találok a dokumentumban. Itt Kína és Oroszországot szeretném említeni. Nem találtam koherens stratégiai megközelítést Kína esetében. A másik legfontosabb kereskedelmi partnerünkről van szó, de itt nagyon sok az ellentmondás. A bizottság ágazati határszalomán kellene, hogy végezzen a tekintetben, hogyha Kínát elfogadjuk piacgazdaságnak, megszerezi ezt a státuszt, akkor ennek milyen hatása lesz. A másik dolog, ami hiányzik, Oroszország, épp hogy csak marginálisan szerepel a szövegben, pedig itt a szankciókat részletesen végig kéne beszélni. Értékelem azt, hogy a szolgáltatásokra is koncentrál ez a stratégia. Európa számára nagyon fontos a harmadik szektor fejlesztése a szolgáltatási szektor fejlesztése. Ugyanakkor minden ország számára fontos, hogy a megfelelő egyensúlyt megtaláljuk. Nagyon fontos a szerviz, a szolgáltatási szektor, de Európában fontos az ipari szektor is. Juncker bizottsági elnök úr is többször hangsúlyozta, hogy újra iparosításra van szükség a kontinensünkön. A megfelelő szintű ipar nélkül nem tudjuk a szolgáltatásainkat se nyújtani. Ezek a legfontosabb megjegyzéseim. Köszönöm. Ganz herzlichen Dank, Frau Berichterstatter. Nagyon szépen köszönöm a jelentéstevőnek. Majd erről az anyagról még tárgyalunk, és köszönöm a szakértőknek, nagy öröm volt önöket meghallgatni. Köszönjük. És még szeretném felvenni a figyelmetre kis kiadványra, az EU exportról foglalkoztatás bevételek nagyon érdekes kis könyvecske, és akkor a hatos napirendi pontunk következik. Ez is nagyon érdekes lesz. Tulajdonképpen már erről megígérte, hogy a kérdéseimre választ kapok. Nem tudom, hogy írásban várjam igen, elnök, mondja az elnök írásban, majd megkapja, tehát a hatos napi rendi pont. Tulajdonképpen a kereskedelem politika kapcsán, vagy stratégia kapcsán ez már szóba került, nevezetesen a beruházásvédelmi fejezet, az Európai Unióval foglalkozók részéről ezt már 2015. februárjában felvetettük, illetve erre meg, egy tanulmányra megbízást adtunk, hiszen ez politika, meglehetősen átpolitizált téma. Az Európai Unió azonban csak egy megállapodásról döntött az energiakartával kapcsolatosan, de Kanadával vagy Szingapurral kapcsolatosan vannak bizonyos projektek a megállapodásban, tehát ezt mindenféleképpen elemezni kell, és meg kell vizsgálni azt is, hogy a kétoldalú megállapodásokban hogyan jelennek meg az ilyen beruházás védelmi kérdések. A bizottság javaslatot tett egy beruházásokkal kapcsolatos vitarendezési fórumra. Ezt a kérdést vizsgálta Hindelang professzor úr is, akit üdvözlök, ami a politikai relevanciát illeti, illetve a TTIP, illetve egyéb megállapodásokkal kapcsolatos összefüggését illeti. Nagyon fontos, hogy részletesen kialakítsuk az ezzel kapcsolatos munkát, és Hindelang úr meglehetősen alaposan vizsgálta ezt a kérdést, és most ezt fogja, ennek eredményeit fogja bemutatni. Elnök úr, köszönöm szépen a lehetőséget, hogy bemutathatom a fő megállapításait a tanulmánynak a szakbizottság munkáját igyekszünk segíteni a tanulmány révén. Az a cél, hogy egy kiegyensúlyozott, illetve jövőbe tekintő beruházás politika alakulhasson ki. Tehát a különböző anyagi, illetve eljárási e, tekintetben a 2014-es e, öt megállapodás tartalmát szeretném bemutatni, az átfogó szingapúri, illetve kanadai szabadkereskedelmi megállapodások alapján, valamint a 98-as energiakartát szeretném ismertetni, illetve Litvániával, és 2010-ben a német Jordán kétoldalú megállapodást szeretném ismertetni röviden. A beruházási kódexek nem tartoztak a tanulmány alá, de a CITA, a CETA annál inkább, úgyhogy erre majd ki fogok térni. Miközben az energiakarta hagyományos megközelítésben jött létre, ami azt jelenti, hogy némi kevés szabályozás, beruházásvédelem, a másik oldalon pedig átfogóbb megállapodást látunk. A külföldi beruházások védelme áll a középpontban. Szingapur, illetve a CETA egy részletesebb szabályozást akar. A szabályozás világosabb, illetve kiszámíthatóbb környezetet teremt. a különböző bíróságok mozgástere emiatt az értelmezésben szűkebb. A TTIP javaslata ugyanebbe az irányba mutat, viszont a siker záloga, a megfelelő elbírálás, hogy aktivizmus vagy pedig megfelelő jogalkalmazás történik ezen a területen. A Szingapur, a CETA és a TTIP javaslat a magántulajdon védelmét és az államok szabályozási autonómiáját igyekszik egyensúlyban tartani, jóléti megközelítésben. Ennek során viszont elkerülhetetlenül jelentősen csökken a beruházás védelem más országokban. Rátérve a külföldi befektetések védelmével összefüggő kérdésekre anyagi megközelítésben. A tisztességes és igazságos eh, kezelés az energiakarta eh, általános rendelkezéseiben jelenik meg, illetve Szingapurra a CETA és a TTIP eh, javaslatban pedig egy kicsit kidolgozottabban. A joggyakorlat alapján állapítottuk meg a részleteket. Az volt a cél, hogy tisztán és világosan megfogalmazzuk az aláíró felek, a részes felek kötelezettségét és jogait, ezáltal szűkítve az értelmezés terepét. A normákat szigorúbbá tettük, a különböző kategóriák kötelező betartását elősegítve. Szingapur saját kategóriához ragaszkodott, A CETA és a TTIP pedig egy más megközelítést tükröz, lemond a külön kategóriáról. Igyekeztünk a közvetett kisajátítást megelőzni, a külföldi tulajdon államosítását megelőzni, tehát különböző ürügyekkel. A Szingapur, illetve a CETA és a TTIP mind arra irányul, hogy ne lehessen államosítani közérdekre hivatkozva magánberuházásokat, legalábbis ne kártalanítást nélkül. Az arányosság ellen hatna az önkényes alkalmazás. Ezt igyekeztünk tehát megelőzni. Most rátérek az eljárási rendelkezésekre. Ezek álltak a viták középpontjában, illetve a nemzetközi beruházási jog, illetve befektetési jog kritikái is erre vonatkoztak. Az anyagi normákat igyekeztünk tehát megfelelő védelemben részesíteni. Az ISDS számos változást okozott a Szingapur, illetve a CETA megállapodásban, Úgy gondoljuk, hogy sikerült egy jó javaslatot kidolgozni, de maradt még helye a továbbfejlesztésnek. Mert a TTIP, az energiakarta, illetve a tagállami beíték a szingapúri, illetve a CETA megállapodás számára is iránymutatóak. Felmerültek azonban új kérdések is, mérsékelt változások, az energiakarta, illetve a tagállami bitek kapcsán Szingapórral és CETA-val összefüggésben megvédhetők. És ez azt jelenti, hogy a döntőbíráskodás, illetve a beruházásokkal, befektetésekkel kapcsolatos döntés eh, szabályai hatékonyabbá kell, hogy váljanak a reform erőfeszítések azt gondolom, hogy sikert mutatnak. Az energiakarta esetében a választott döntőbíróságokat az állami résztvevők jelölhetik ki. Egy megfelelő besorolási rendszer alapján biztosítva az elbírálók függetlenségét. Ami pedig a TTIP-et illeti, jelentős változásra számíthatunk, mert itt nem érvényesül a jogvitában álló feleknek a joga a döntőbíróság kijelölésére. Hogy ez mit jelent az ISDS szempontjából, az még nem egyértelmű. Észszerűnek mondhatjuk, hogy a TTIP esetében of. However, contrary to the Commission's claim, the overall... Egy állandó bíróságot javasolunk létrehozni, és az aktív TTIP bíra függetlenségét és elfogulatlanságát eh, kell biztosítani. Ez a jövő szempontjából egy fontos cél. És azt gondolom, hogy sok esetben a bírói fórumok az időhúzásból, illetve a befogadás szabályainak a módosításaiból még mindig nagyobb előnyt remélhetnek, mint az ügyek hatékony elbírálásából. A ttip kívüli bíróságokhoz való fordulás lehetőségét veti ez fel, és a TTIP bírákat a közvélemény úgy láthatja, hogy mintha ösztönöznék a befektetésekkel kapcsolatos újabb és újabb peres ügyeket, hogy erősítsék a helyzetüket. És ez azt jelenti, hogy a TTIP-en kívül és belül is több és hosszabb ügy várható. Térjünk rá a költségmegosztásra. A CETA, a szingapúri megállapodás és a TTIP javaslat kifejezetten foglalkozik ezzel a kérdéssel, még a többi megállapodást nem. És üdvözlendő fejlemény, hogy rendelkezünk a, kér, a költségek elosztásáról, és az ISDS eljárásoknak a részleteivel viszont mélyrehatóban kellene foglalkozni. Kizárólagos illetőkesség megállapítása ki kell mondjuk, hogy nem jár lényeges hatással a költségekre. Kis és középvállalkozások számára is elérhetővé kell tenni ezt az eljárási rendszert, hiszen főleg nekik van szükségük védelm, védelemre, mert nem rendelkeznek a multik erőforrásaival, különösen nem külföldön. Aztán további figyelmet célszerű szentelni a kis összegű követeléseknek, illetve a különböző díjaknak és a költségeknek, valamint a vitarendezésnek és a jogképviseletnek a vonatkozásaira. Én annyit tudok ezt hozzáfűzni, hogy a Harnack House Reflections néven elkészült munkadokumentum a szakértői csoport eredményeit foglalja össze ebben a témában. Egy jól működő belföldi jogi rendszer összehangolása az ISDS-sel a célunk, és a tanulmány erre tesz javaslatot. A szingapúri megállapodás, a CETA és a TTIP javaslat kapcsán belföldi jogorvoslatra nem teszünk javaslatot, bár egyébként ezek elég jól működnek a hazai bíróságok gyakorlata alapján. Ezzel szemben a CETA, a szingapúri megállapodás és a TTIP éppen, hogy megkerülné az EU és a tagállamok bíróságait. Ez nem csak a jogi autonómiát veszélyezteti, hanem a CETA és a szingapúri megállapodás, valamint a TTIP indokolatlanul kivenni az irányítást a kezünkből. Hölgyem és uraim, bizonyos érdekcsoportok jelenhetnek meg ennek a hátterében. Hogyha megnézzük, hogy milyen normák alapján járhatnánk el alternatív eljárásokban, illetve jogi rendelkezésekkel, akkor azt tapasztaljuk, hogy a jogi eljárások és az alternatív kormányzati jogorvoslati lehetőségek még nincsenek kellően kidolgozva. És itt vissza kellene térnünk a kiinduló elképzeléshez, egy biztonsági hálót kellene, és jogorvoslati lehetőségeket kellene biztosítanunk, akkor, amikor a kormány önkényével szemben kell megvédenünk a befektetőket és azzal zárnám, hogy válaszúthoz ért az EU nemzetközi befektetési politikája, miközben a bizottság megközelítését keményen kritizálták a CETA-val, a szingapúri megállapodással és más megállapodásokkal kapcsolatban. Úgy tűnik, hogy ez eltúlzott a TTIP vonatkozásában. Nem arról van szó, hogy Amerikának a nemzetközi intézmények befolyásolására való étvágya nőtt volna, hanem inkább arról, hogy a csendes óceáni térségben legjobb esetben is csak hosszú távon remélhetjük a céljaink elérését. Meg kell oldanunk a jelenlegi rendszernek a hiányosságait, és így tudunk az EU kereskedelmi partnereivel talán megállapodásra jutni. A megállapodásban elfogadhatóbb és rugalmasabb megoldásokra lesz szükség. A belépési szinten a jogorvoslati lehetőségeket, a döntőbíróságok kijelölését igazságosabban kell szabályozni. Valódi állandó bíróságot, állandó bírókkal kell, hogy rendelkezésre bocsássunk. Valamint a kis és középvállalkozások érdekét hatékonyabban kell képviselnünk, és a nemzetközi megállapodások a másod sorba kell, hogy szoruljanak ott, ahol megfelelő hazai jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésre. Úgy gondoljuk, hogy nem szabad lemondanunk a jogvita rendezés mechanizmusáról. A TTIP, a CETA akkora horderejű megállapodás, hogy nem mondhatunk le a reform lehetőségéről, illetve hogy befolyásoljuk a nemzetközi beruházásoknak a szabályait és az egész területet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Hindelang professzor úrnak. Fjellner úr kap először szót. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy számos érdekes véleményt hallottunk, de némi kérdések támadtak bennem, ami az ön értékelését illeti először is számos egymásnak ellentmondó célt említett, az ezekre vonatkozó megoldásokat is említette. Remutatott rámutatott arra, hogy a közvetlen kisajátítások kapcsán önkéntes megoldások érvényesülnek, más megoldásokhoz képest, tehát most itt önkéntességről beszélünk, vagy arányosságról. Igazából nem értem, hogy az egyes megállapodások között mi a különbség. De ha jól értettem, azt említette, hogy három probléma van, amit mi is részletesen taglaltunk. A költségek kérdése, az idő, igény, illetve a KKV-k számára kínálkozó lehetőségek. Ez a három dolog összefügg, ugyanakkor azt is elmondta, hogy hogyan lehet ezekkel a problémákkal dűlőre jutni. Itt a az előadását azzal zárta, hogy ha vannak megfelelő belföldi jogorvoslati lehetőségek, akkor először ezekkel kéne érni, élni a nemzetközi vitarendezés előtt. A kérdésem az, hogy mit értünk jól működő jogorvosolati lehetőségek alatt. Itt ön is említette, hogy legalább három tagállamban felmerülhet a kérdés a Transparency International jelentései kapcsán is, hogy esetleg ezek még az orosz színvonaltól is elmaradnak. Nem lát-e itt ellentmondást a javaslat között, mint ami egyfajta végkövetkeztetése, illetve a tekintetben, hogy hogyan csökkenthessük a költségeket, illetve a szükséges időt, vagy a KKV-k hozzáférését ilyen jogorvoslatokhoz. Ez gyakorlatilag az összes korábbi elképzelést keresztül húzza. Ami pedig a napi díjat, vagy a finanszírozást illeti, ez egyfajta ösztönző lehet az eljárások meghosszabbítására, megnyújtására. Ez egy elméleti elképzelés, de számos példa van arra, hogy a teljes munkaidőben működő bírák hasonló kérdésekkel foglalkoznak a belföldi bíróságokon, hogy emiatt gyorsabban vagy lassabban bonyolítanák le az eljárásokat, felmerül a kérdés. A belföldi bíróságok esetében ez lehet, hogy egy teoretikus probléma, de lehet, hogy nem. Amíg a felebezési lehetőséget vagy mechanizmust illeti, ez nem járna-e több költséggel, hosszabb idővel, illetve a KKV-k számára nagyobb nehézségekkel? Mit lehetne a fellebezésen kívül tenni még? És a tőzsdei jegyzésű cégek esetében ugyanez lenne az eljárás? Itt ebből szerintem három dolog fakadna. Hosszabb lenne az eljárás, költségesebb lenne, és kevésbé hozzáférhető beruházási védelmet jelentene a KKV-k számára. Köszönöm szépen. Jude? Köszönöm szépen. A kollégám hozzászólása is rámutat arra, hogy ez egy eléggé komoly érzelmeket vált ki az európai parlamenti képviselőkben. Én egyetetek azzal, hogy olyan megállapodásokkal kell foglalkozni, amelyek már előttünk vannak, megkötettek. Tanulmányokat kértünk, és elemzéseket, hogy megfelelően megalapozott politikai döntéseket hozhassunk. Úgyhogy én azt értékelem, hogy ilyen elemzésekkel állt elő és következtetésekkel, hiszen a döntéshozatal attól lesz jó, hogyha szakértőkkel is konzultálunk, és ezeket a véleményeket beszőjük a döntéseinkbe. A kérdésem, illetve egy megjegyzésem is lesz majd a következő. Úgy tűnik számomra, hogy itt egy rendkívül bonyolult helyzetet teremtünk ami számos elemből, megállapodásból áll, megvannak a korábbi beruházásvédelmi megállapodások, három példát említett erre ön is, és további három megállapodás egyelőre tervezett állapotában van, de mindegyik bizonyos módosításokat tartalmaz. Úgy tűnik számomra, hogy nincsen megfelelő elemzés, hogy ezek eh, a különböző megállapodások, illetve a közöttük lévő különbségek eh, milyen hatással járnak. Mit jelent ez <clears throat> a vállalatok jogbiztonsága tekintetében, vagy a tekintetben, hogy egyáltalán tudják-e, hogy milyen jogokkal rendelkeznek, ugyanis a definíciók is eltérőek, számos elemben eltérnek ezek a megállapodások. Másosorban pedig a bíróságok közötti <clears throat> úgynevezett fórum válogatás tekintetében mit jelentenek ezek a megállapodások. A brit munkáspárti képviselők teljes mértékben elutasították ezt a nemzetközi vitarendezési rendszert szemben a belföldi bírósági fórum igénybevételével. Minden esetre én szeretném tudni tehát, hogy milyen hatásokkal járnak, vagy kockázatokkal ezek a lehetőségek, hogy ki válogassák mely bírósághoz fordulhassanak a vállalatok. Én tudom, hogy egy másik rendszerre is javaslatot tesz, meg kéne reformálni a teljes beruházás védelmet az európai jogban, de a következetesség tekintetében ez azt jelenti, hogy minden beruházás védelmi megállapodásra egy moratóriumot hirdetünk, mindaddig, amíg ez a kérdés nem rendelke, rendeződik, és várom a véleményét ez ügyben. Ferrara képviselő. Köszönöm, elnök úr. Elsősorban szeretnék köszönetet mondani a prezentációért. Nagyon érdekesnek találtam, és nagyon hasznos is, hiszen ennek alapján tudjuk elemezni, hogy hogyan lehet javítani a jelenlegi rendszert, illetve a bizottsági javaslatát ennek alapján tudjuk megfelelően értékelni egy újfajta vitarendezési rendszer tekintetében. A prezentáció akkor is, vagy azért is nagyon érdekes, mert kapcsolódik az átláthatóság témájához, valamint a bírók összeférhetetlenségi témáihoz. Ha jól értettem, azok a problémák, amelyeket itt felvetettek, például azt a tényt, hogy egy bíró a TTIP-es rezsimen kívül is vállalhat feladatokat. Ezeket a témákat könnyű megoldani, hogyha a rendszerhez megfelelő szabályzatot kapcsolunk. Viszont vannak olyan témák is, amelyek a tanulmány következtetéséhez kapcsolódnak, és én itt két témát szeretnék említeni. Először is az az elképzelés, hogy ez az alternatív vitarendezési rendszer mindig is alárendelt legyen, vagyis ez azt jelenti, hogy akkor kell, hogy működjön, amikor nem létezik megfelelően hatékony rendszer, megoldás a nemzeti bíróságok részéről. A kérdésem ezzel kapcsolatban a következő. Hogyan lehet ezt a szubszidaritást szabályozni? Számomra a legegyszerűbb, leghatékonyabb megoldás az lenne, hogy ez legyen egy alternatív eszköz. Ezzel azt szeretném mondani, hogy az érdekelt fél, vagy érdekelt felel kell, hogy értékeljék azt, megítéljék azt, hogy a nemzeti szintű vitarendezési rendszer megfelelő és hatékony a számukra. Hogyha úgy gondolja az érdekelt fél, hogy ez a rendszer nem megfelelő, akkor fordulhatna az alternatív megoldáshoz. De nagyon fontos, hogy a nemzeti bíróságokat ne érje sérelem az új rendszer felállításával. Második megjegyzésem. Következtetésként azt mondták, hogy a KKV-kat, az igazságszolgáltatást kívánják támogatni. Viszont ez azt is kell, hogy jelentse, hogy minden információt meg, biztosítani kell a KKV-k számára is. A nemzeti bírósági rendszerekben bonyolultabb a vitarendezési megoldás, ez egyértelmű, és sokszor ez drágább is a kkv számára. Ezért a kérdésem az, hogy az alternatív rendszerben, amit most kívánunk felállítani, ebben az alternatív vitarendezési rendszerben hogyan lehet azt elérni, hogy jobban hozzáférjenek a KKV-k az igazságszolgáltatáshoz? Helmut. Äh, Köszönöm, elnök úr. Én is megköszönöm a jelentéstevőnek, illetve a szakértőnek ezt a rendkívül részletes tanulmányt, meglehetősen átfogó anyagot dolgozott fel. Úgyhogy itt számos dolgot alaposan meg lehetne vizsgálni, ami tovább viheti ezt a dolgot. 2012 ami a végkövetkeztetéseket illeti, ez nem csak egy kozmetikai változás lesz -e, vagy valóban egy lényegi változás a beruházás védelem területén? Az új modell, a javasolt új modell gyakorlatilag a premisszák tekintetében változatlan. A tisztességes és méltányos kezelése vagy bánásmód a beruházások tekintetében. Elsőrendű és kizárólagos szerepe lenne a különböző vállalkozások tekintetében a nemzetközi vitarendezésnek. Ha ebből indulunk ki, illetve általában a beruházás védelemmel kapcsolatos vitát figyelembe veszük, akkor nem egy alternatív vitarendezésre kerülne sor, ami kifejezetten a beruházás védelmi jogot képviselné, hanem a szokásos bírósági fórumok játszanának szerepet. Tehát ebből a tanulmányból az tűnik ki, hogy még a múltbeli rendszert hogyan lehetne összekötni az új vitarendezési rendszerrel. Aha ülésünk első részében arról volt szó, hogy hogyan tudunk egy jól működő és fenntartható kereskedelem politikai rendszert kiépíteni, amiben a környezet és szociális szempontok is érvényesülnek, és amelyek kötelezettségeket rónak a beruházókra is. Mindenkinek biztosítani kell azt a lehetőséget, hogy beruházási tevékenységet folytasson, illetve hogy ezt bíróságok előtt is megvédhesse és ha így vetődik fel a kérdés, akkor szerintem ezt mindenféleképpen figyelembe kell venni, amikor itt a vitarendezési rendszeren változtatni akarunk. Ez ne egy külön jogként érvényesüljön, hanem a megfelelő irányban kell, hogy fejlődjön. Dartmouth úr. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy ez egy óriási munka volt a professzor úr részéről. Egy nagyon fontos dolgot szeretnék aláhúzni a beruházásokról beszélve. Bizonyos tekintetben önszabályozásról beszélhetünk, hogyha vannak bizonyos politikai struktúrák, amelyek bizonytalaná teszik a beruházásokat, akkor a piac önszabályozó módba kapcsol. Vagy magasabb megtérülést várnak el a beruházók, mint szemben azzal, mint hogyha politikailag biztos rendszerben működnének, vagy pedig egyáltalán nem lennének beruházások. Tehát éppen ezért a venezuelai államkötvények lényegesen magasabb hozamot kívánnak meg, mint a német. És Németországot azért említettem direkt, hogy jobb európaiként tűnjek fel. Tehát még egyszer, a piacnak van egy önszabályozó funkciója, úgyhogy erre vonatkozóan várom a véleményét. Nyilván ezzel alaposabban foglalkozott, mint én. És még egy dolgot. Ritkán értek egyet munkáspárti képviselőkkel, de Amskern Darling itt egyfajta párhuzamos jogi struktúrára utalt a kérdésében. Én egy olyan módosítást javasolnék, ami szerint, tehát arról volt szó, hogy az EU jog, illetve hogy a vállalatok választhassanak az európai, illetve a nemzeti jogrend között. a beruházási megállapodások és egyéb szerződések tekintetében. Szerintem, ha jól emlékszem, ez 22 egyes arányban került meg, illetve bukott el a szavazáson. A nemzeti jog, amivel mi az Egyesült Királyságban rendelkezünk, arra épül, hogy egyéb jogrendeket, egyéb bíróságokat ne ültessünk ennek a nyakába, mert ez feltehetőleg értelmetlen és pazarló lenne, miközben visszaszorulna a nemzeti bíróságok szerepe, és erre semmiféleképpen nem törekszünk. Végezetül pedig, ha megbízunk a belföldi, a nemzeti jogban, a nemzeti bíróságokban, Számos vállalat a szerződésében kiköt döntő bírósági rendelkezéseket. Véleményünk szerint ezeket a rendelkezéseket a nemzeti jog alá kellene rendelni. Várom ezen szerény javaslataimmal kapcsolatos véleményét nem tudom, hogy mennyire ez az idő, de ha a piac önszabályozására kitérne, az jó lenne. Végezetül pedig a, mielőtt a bizottságnak megadom a szót, három kérdésem lenne. A kapcsolat a korlátozott lista, illetve az olcsóbb eljárások között, illetve a szabályozáshoz a jog között a CETA megállapodásban mennyire jelenik ez meg, illetve milyen mértékben valósul meg a jogbiztonság? Szükség van-e itt jogalkotásra, vagy módosításra? ezzel a listával kapcsolatosan többen már említették, illetve megkérdezték, hogy ez egy végleges listája. Másodszorban pedig nem említette az umbrella záradék, az ernyő záradékot. A CETA-ban ilyen nincsen, tehát felmerül a kérdés, hogy a beszámítás mennyiben okoz gondot, illetve hogy az szokásos, a normál szerződés szegés, nem jelenti -e egyben a kereskedelmi megállapodás megsértését is. Tehát tekintettel arra, hogy az ernyő záradék nem szerepel a CETA-ban, de a kérdés változatlanul, vagy a javaslat változatlanul felmerül. Harmadsorban pedig volt egy állásfoglalásunk a beruházó kötelezettségével kapcsolatosan itt nem csak százalékosan, hanem tartalmilag is szabályozni kellene ezeket a jogokat. Ha a német gyakorlatra utalhatok a vállalatok, ha exporthitelt kapnak, akkor ehhez valamilyen kötelezettségek is kapcsolódnak. Ha megnézzük ezeket a különböző modelleket, akkor a kereskedelmi megállapodásokat nem kellene-e erőteljesebb beruházói kötelezettségekkel is felruházni. És akkor most a bizottság képviselőjének adom meg a szót, aki a beruházási részleg megbízott vezetője. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen ezt a rendkívül érdekes előadást. Köszönöm, professzor úr, nagyon érdekfeszítő ez a tanulmány. A jelentés, amelyet elolvastunk, az említett megállapodások fényében, és a legfrissebb EU megállapodások fényében a CETA és a szingapúri beruházási rendelkezések összefüggésében elemzendő. Eh, Tehát azt gondolom, hogy az elhangzottak alapján nem értem egészen, hogy mi az első javaslat vagyis hogy a választott döntőbíróságok rugalmasabban működjenek, és a mechanizmusok legyenek hatékonyabbak. Mert az utóbbi években igen erős aggályokat jeleztünk a választott döntőbíróságok működésével, illetve a magánbíróságok és bírák működésével kapcsolatban, és ez egy belső, illetve külső minden érintetre kiterjedő elgondolkodási folyamathoz vezetett. Tehát azt javasoltuk, hogy az ISDS-től, illetve a választott döntőbíróságoktól el kellene távolodnunk, és a jogvita rendezés rendszerét kellene kialakítani. A legújabb TTIP javaslat szerint már ezt tennénk egyébként. Ez kívül esik a tanulmány körén. Úgy tűnik, hogy maga a tanulmány is levon különböző következtetéseket. néhány hónappal ezelőtt fogalmazottak ezek meg, illetve, ahogy ön említette, az EU intézményi részéről a szakpolitikai állásfoglalások hiányoznak. Ezek arról szólnának, hogy mit jelent az új megközelítés. És az EU javaslatai május óta ezt szerintem nagyon erősen megfogalmazták. A koncepciós anyag az új megközelítést teljesen világosan felvázolta. Bizonyos jogvita rendezési gyengeségeket orvoslandó. Tehát erre visszatérve, az innovatív javaslat egy rugalmas döntőbíráskodási rendszert célozna, ezt nem egészen értem, hogy mi lenne. A második észrevételem az igazságszolgáltatáshoz való hatékonyabb hozzáférés a KKV-k számára, pontosan ezt szeretnénk elérni, tehát felhívom a figyelmét a legfrissebb szövegjavaslatunkra, amelyet az Egyesült Államoknak már előterjesztettünk, és már is publikussá vált talán. Vannak olyan CETA rendelkezések, amelyek a szeptember 16-ai szövegváltozatba is már bekerültek, és azóta még csak aktualizáltuk a szöveget. Tehát teljes mértékben egyetértünk ezzel az említett céllal, és azon dolgozunk, hogy megvalósuljon. És végül a beruházásvédelem és a nemzetközi eh, jogvédelem, jogrendezés azt hiszem kiemelt témakör, sokszor megvitattuk, azért javasoljuk ezt a rendszert, hogy inkább a hazai jogorvoslatot kellene igénybe venni, mert sok esetben a két oldalú megállapodásokban fel se vetődik a kérdés. Tehát nincs választási lehetőség a legtöbb esetben. Egyszerűen nincs szó a megállapodásokban erről. legjobb esetben a felhasználó számára a hazai jogorvoslatot javasolja, de amennyiben ez nem működik valami miatt, akkor a nemzetközi vitarendezést lehet igénybe venni. Ennyit tudok mondani a ma elhangzott szövegekkel kapcsolatban, de a dokumentumokban sokszor nincsenek is erre vonatkozó rendelkezések készültek összehasonlító tanulmányok, amelyek feketén-fehéren kimutatták ezeket a kérdéseket, hiányosságokat. Üdvözlendőnek tartom, hogy elismeri a dokumentum, hogy az EU továbbfejlesztette az említett megállapodásoknak a javaslatait. A legfrissebb TTIP javaslatokban szintén megjelentek ezek a továbbfejlesztett elemek. Nem értek teljesen egyet az elmondottakkal a tekintetben, hogy nagyon szép ez a táblázat, ami vizuálisan piros és zöld nyilakkal, le is felmutató nyilakkal igyekszik bemutatni a helyzetet. Nem egészen értek egyet azzal, hogy ön azt mondja, hogy a védelmi normákat leszállítjuk. Az anyagi normákat, illetve a szabályozás jogát megőrizve, szerintem egyáltalán nem szállnak lejjebb a normák. A védelem nem alacsonyabb szintű. Éppen ellenkezőleg én azt gondolom, hogy azt védjük, amit védeni kell, és igyekszünk megelőzni a visszaéléseket. A túl messzire nyúló értelmezéseket. Egyes esetekben a választott döntőbíróságok bizony túlléptek a hatáskörükön, és ebből lettek a nagy viták a zajos jogviták. Mi valóban a KKV-k érdekét szeretnénk megvédeni. És a tanulmányban megfogalmazódik, hogy a legsebezhetőbbek és leginkább védendők éppen a kis és középvállalkozások. Egyetértek tehát azzal, hogy meg kell vizsgálni, hogy mit jelent mindez a gyakorlatban. Mert tudjuk, hogy az elmélet és a gyakorlat között különbségek vannak. Tehát a gyakorlatban csökkene a védelem, nézzük meg a tényeket. Milyen esetekben nem élvezne védelmet a beruházó az új rendelkezések miatt? Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy itt kétség fel sem merülhet a tekintetben, hogy vajon milyen irányba módosulnak a védelmi normák, fel sem merül, hogy csökkennének. A leghatározottabban állíthatom ezt. Aztán elnök úr, az ernyő záradék a tanulmányban úgy szerepel, hozzáteszem, hogy amennyiben ez megfelelően meg van fogalmazva a szövegben, pozitív szerepet játszhat a KKV-k szempontjából, mert nagy cégekkel szemben nincsen olyan tárgyaló erejük, hogy versenyre kelhetnének a fogadó államokkal, illetve a kormányokkal. Köszönöm szépen, professzor úr! Köszönöm szépen a számtalan kérdést. You, um, well... A következőt mondanám először is. Amikor azt mondjuk, hogy az egyenlő bánásmódot kell elérni. Ha arról beszélünk, hogy mennyire tökéletes, hogy mennyire reális kell, hogy legyen ez a vitarendezési, befektetői vitarendezési rendszer. Igazából akkor arról a kérdésről van szó, hogy mi is a kapcsolat a magántulajdon, egyéb közérdekek, közjóléti érdekek között, illetve amikor az ISDS-ről beszélünk, akkor valójában egy olyan rendszerről van szó, hogy az Európai Bíróságot, vagy az Európai Igazságszolgáltatás hogyan kellene megszervezni. A bizottság javaslatában az szerepel, hogy egy alternatív megoldást állítsunk fel, egy alternatív lehetőséget bármilyen jogorvoslatra, ez nem csak jogorvoslat, hanem a közhatalom ellenőrzése is, hiszen gyakorlatilag az Alkotmánybíróság és a közigazgatási bíróságok látják el ezt a feladatot. Ezt érvényben tartva kell, hogy megítéljük, hogy mi legyen az egyensúly az időigény és a költségek között. Itt a legfontosabb dolog az, hogy a jó eredményt érjük el. A költségek és az időigény tekintetében én nem javasolnám azt, illetve nem mondanám azt, hogy az én megoldásom jelentősen meghosszabbítja a vitarendezést. Például, hogyha a, a tagállami bíróság képes rendezni a vitát, akkor nem is kell alkalmazni ezt a rendszert. Hogyha nem képes a hazai rendszer ezt megoldani. Például nem lehet találni olyan bíróságot, amely foglalkozna az esettel, akkor azonnal lehetne foglalkozni a befektetői állami vitarendezési rendszerhez. Ez a hogyha nincs a jogorvoslat egyéb lehetőségeken, akkor azon a nemzetközi szintre ki lehet vinni az ügyet. A következő kérdést szeretném itt felvetni a parlamentben. Mi a különbség a befektetői és az emberi jogi esetek között? Hogyha Strasbourgba kell, hogy, vagy akarok vinni egy esetet, akkor a hazai bíróságon keresztül, vagy a hazai bírósághoz kell először forduljak, és ha ott nincs megfelelő rendezés, akkor fordulhatok Strasbourghoz és nemzetközi szinten csak akkor léphetek föl, hogyha egyénként legalábbis megpróbáltam már a hazai bíróságnál rendezni a helyzetet. Miért is ez a szabály? Ez nem egy véletlen egybeesés. Úgy gondoljuk, hogy azok a közösségek, amelyekben fölmerül először a téma, azoknak kell megadni a lehetőséget a jogorvoslatra, az orvoslatra. Amikor jól működik a hazai bíróság, és a bírósági rendszer, akkor az egy jó szinten előre tervezhető módon működik, részletes joganyaggal dolgoznak, amely beszabályozza, hogy milyen kérdések merülhetnek föl. Tehát ha jól működik ez a hazai rendszer, a bizottság e tekintetben kiválóan mutatja be az igazságszolgáltatási eredménytáblát. Ez egy hatalmas eredmény. Pontosan azt mutatja, hogy itt nem egy nemzetközi szervezetről van szó, itt sokkal többről van szó. Egyszerűen azt mondjuk, hogy van lehetőség a jobbításra. Németországban is, Romániában is. Úgy gondolom, vannak rendelkezésre álló eszközök, Hogyha el akarjuk azt kerülni, hogy például egy befektetőt befektetőnek az a problémája, hogy túl magas költségek merülnek fel, vagy a kártérítés nem megfelelő, akkor lenne egy észszerű, a saját jogi rendszerben megvalósítható jogorvoslat, és ehhez képest kínálunk itt alternatív lehetőséget. Továbbá, most szeretnék közvetlen választ adni Lange úrnak. És azt a kérdését megválaszolni, hogy a tisztességes és méltányos bánásmód hogyan viszonyul a szabályozási joghoz. Valóban ebben nem lehetünk soha biztosak. Az igazságszolgáltatásban ez így működik. A bizottság javaslata azonban sokkal több, mint ami korábban volt, ezt el kell ismernünk, és ez a helyes irányba mutat. Viszont meg kell várnunk, hogy a jogvita rendezési mechanizmusokkal, mechanizmusokat majd hogyan kezeljük, gondoljuk itt a bírákra, döntőbírókra, ezekkel az áradékokkal hogyan lehet őket megerősíteni. És hogyha nem a megfelelő irányban lépünk, akkor azt kell kihasználnunk, amit a bizottság említett, nevezetesen, hogy a szerződő feleknek kell megfelelő megoldást találniuk. Az észak-amerikai összefüggésben is ez történt, hanem is mindig sikeresen, tehát végig kell gondolni, hogy ezek a mechanizmusok mennyire hatékonyan működnek ami pedig az ernyő záradékra vonatkozó kérdést illeti, szerintem a bizottság képviselője ezt kiválóan megválaszolta. A beruházó kötelezettségei, ez egyfajta fekete doboz, nem tudjuk, hogy ebben valójában mi rejlik. Én elfben ellene vagyok annak, hogy a jogvédelmet valamilyen kötelezettségtől tegyük függővé, ezt mindenféleképpen vonakodnék jelenteni, hogy ez feltétlenül büntetőjogi felelősséggel járjon. Itt végig kell gondolni, hogy milyen mechanizmusokat alkalmazhatunk, ez szerepeljene akár a beruházásvédelmi megállapodásokban, vagy a biztosítások foglalkozzanak -e ezzel a kérdéssel. Kitten asszonynak, és köszönöm a kérdését. Az egyik legfontosabb problémára utalt a nemzetközi beruházás védelem kapcsán, hiszen rengeteg 3000 megállapodás létezik. Az Európai Unió megpróbálja eltakarítani ezt a zűrzavart, hogy ilyen sarkosan fogalmazza, de hát néhány évbe beletelik, míg a beruházók úgy átrendezik a beruházásaikat, ami akár adózási, akár jogvédelmi szempontból megfelelő. A WTO modellt alkalmaztuk, a Nemzetközi Döntőbíróság modelljét évekig, de hát, hogy ez a megfelelő irányban fog-e változni, ezzel kapcsolatosan vannak fenntartásaim. Van-e diszkrimináció a külföldiek és a belföldi beruházók között? Ez valójában a struktúrától függ, illetve a beruházási megállapodástól. Ha nemzetközi beruházási szerződést vagy megállapodást egyfajta másodlagos rendszerként kezeljük a belföldihez képest, akkor ez igaz lehet. De hogyha a belföldi jog a mentőcsónak, akkor már nem feltétlenül igaz ez. Az emberi jogok tekintetében is egyetértünk abban, hogy a legfejlettebb jogrendben is előfordulhat, hogy egyes bírák elfogultak külföldiekkel szemben. Hogyha így értelmezzük a nemzetközi mechanizmus, akkor szerintem jó irányban haladunk. A legérdekesebb kérdés a piaci mechanizmusok kérdése. Ezek ugyanis komoly hiányosságokat mutattak már a gazdasági szabályozás területén. Én magam is híve vagyok a tőke szabad mozgásának, hiszen ez egyértelműen jelzi, hogy már vannak hiányosságok a gazdaság irányításban. A beruházási jog természetesen nem lehet garanciája, nem záratja ki a vállalatok rossz gyakorlatát. Viszont a politikai kockázat lényegesen csökkenthető, és ez lehet a mentőcsónak, és meglehetősen komoly teret szentelhetünk a piaci mechanizmusoknak is. Köszönöm szépen! Azt hiszem, hogy rengeteg új gondolatot hallottunk. Köszönöm Hideláng professzor úrnak, és az új javaslat kapcsán majd, amit az Európai Bizottságtól kapunk, erről még majd alaposabban fogunk vitatkozni. Amennyiben nincsenek egyéb kérdések, akkor a következő ülésünk időpontja november 19 9 óra, és mindenkinek jó étvágyat! Perfect.